Remélhetőleg mindenkinek jó volt a nyári vakáció, és mindenki rendkívül motiváltan és frissen, fiatalosan érkezett ide, hogy a következő időszak kihívásait közösen tudjuk kezelni. Mindenki megkapta a rendet, egy kívánalom volt módosításra, mégpedig a második pont kapcsán, hogy az délelőtti ülésen tárgyaljuk a második pontot. Azonban ezt el kell utasítanom, illetve hogy a holnapi ülésre ezt elhalasztjuk, sajnos ezt nem tudom megvasítani, mert többen nem tudnak akkor eljönni. Van-e további módosítási javaslat? Úgy tűnik, hogy nincs további módosítási kívánalom. Most a jegyzőkönyvet fogjuk elfogadni, a június 30-ai jegyzőkönyvet hagyományosan, hogyha az ülés végéig nincs ellenvetés, akkor fogjuk elfogadni véglegesen ezt a jegyzőkönyvet. Akkor most a hármas napi rend következik. Bejelentések pontja. Ma lesz egy indonéziai delegáció nálunk, nem tudom, hogy már megérkeztek-e a küldöttek, illetve egy kenyai delegációt is üdvözölhetőjük körünkben. A kereskedelmi minisztert szeretettel köszöntöm ezúton is Kenyából. Ahogyan ez szokásos, évente egyszer találkozunk az Európai Unió nagyköveteivel, a parlament képviselőivel együttesen. Az idén szeptember 6-án, mondja az elnök, illetve december 6-án javítja magát, kerül erre sor, mindenkinek megvan ez a program. És július 18-tól 22-ig is fogadtunk egy UNCLAD delegációt Nairobi-ban. Találkoztunk már velük, nagyon sok bilaterális ülésünk volt már korábban is, ez egy nagy siker volt és a mandátum alakítási folyamatot is sikeresen tudtuk befolyásolni Nairobiban, illetve több alkalommal lehetőségünk nyílt arra is, hogy a befektetési védelem jövőjéről beszéljünk, és az európai modell jövőjéről. Ezzel kapcsolatban a jelentést a következő ülésen is meg fogjuk már beszélni. Az Ausztrál külkapcsolati miniszter jövő csütörtökön lesz Brüsszelben, és lesz egy közös AFET INTA ülésünk ennek kapcsán szeptember 8-án reggel délelőtt. Az indonéz delegáció, a parlament indonéz tagja időközben megérkeztek. Szeretettel köszöntöm önöket is, köszönöm, hogy eljöttek. És természetesen ez most nagyon jól jön, mivel Indonézia most az Európai Unióval egy önkéntes alapú FLECT partneri együttműködést írt alá augusztus 8-án, vagyis Indonézia az első olyan ország, amely a FLECT licencet megkapja, még pedig 2016. november 15-én, vagyis a megvalósulhat a fa export. És köszönjük szépen, nagyon hálásak vagyunk az indonész kollégák munkájáért. Oroszország és mi. Nos, a VTO előtt van számos folyamatunk. Az egyik már lezárult Oroszországgal, amely egy olyan folyamatról van szó, amelyet Oroszország elveszített, az import, a vámtarifák, import vámtarifák, a hűtő berendezések, illetve bizonyos olajfajták kapcsán. Itt a WTO szabályokat egyetemen Oroszország megsértette. Ezzel kapcsolatban van több részletünk is, de az első fejlemény az, hogy a WTO is egyetemen elítélte Oroszországot. Végül pedig van még egy tájékoztató. Szokás szerint ezt mindig el szoktam mondani, a weben is lehet követni ezt a meetinget. Bizonyára emberek milliói követik az ülésünket a képernyő előtt Lisszabonban, Lüneburgban és Tallinnban és Budapesten is köszöntjük kedves nézőinket, és természetesen valamennyi többi millió tömegű európai polgárt, aki nézi ezt az ülést. Ezzel le is zárom az elnökségi tájékoztatókat, és most tulajdonképpen rá is térhetünk az importszabályok kérdéseire, a fehér oroszországi textil termékek import szabályozásaira. Tekula úr ma nincs itt, de Liz asszony képviseli őt, mint előadót, és meg is adnám rögtön neki a szót. Tessék. Président, voilà, je vous livre les éléments que je reçois à l'instant. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kollégák, a nyári szünet előtt már beszéltünk erről a jelentésről, ez egy egészen szakmai jellegű jelentés, de, de a kollégák is utaltak arra, hogy politikai szempontban nagyon fontos bizonyos textile és textil termékre vonatkozó, Fehér Oroszországból származó textil termékek, ilyen textil termékek van tehát szó. Úgy gondolom, hogy ezzel a könnyítéssel mindenképpen javul a kereskedelmi kapcsolat köztünk és Fehér Oroszország között. Ez hozzásegít a Fehér Orosz gazdaság modernizálásához. És nagyon fontos az is, hogy Európa nem kétkulacsos, tehát nem büntet bizonyos országokat bizonyos tettekért, másokat pedig szabadon, mások országok számára pedig szabadon hagyja, hogy ezeket a tetteket folytassák. Mindenképpen szeretnénk, hogyha demokrácia fejlődjön Fehér Oroszországban. Hannu, számára nagyon fontos az, hogy az első eszmecserén elmondott véleményeknek helyt adjon a jelentésbe. Nézzük a határidőket, módosítók hat, begyújtásának határideje szeptember 17, Ezáltal meg lehet várni a fehérországi parlamenti választások eredményét, ami 11-én lesz. Az autonóm kvóták eltörlése a textiltermékek esetében az a logikus következményen jár, hogy a kvótákat, hogy a kvótákat is eltöröljük. azokra a kvótákra gondolok, amelyek EU, EU-s textiltermékek, amelyeket átalakítanak Fehéroroszágban. Tehát ezek a külső textilforgalomról van szó, ezek a kvóták feleslegesek. Sajnos az eredeti javaslatból ez hiányzik, hét módosítója lenne tehát Hanunak, hogy ezt a problémát kiküszöböljük, Arról van tehát szó, hogy az alaprendeletet, alaprendelet egyéb következményeiről is szóljunk. Nagyon fontos az, hogy a tanács és a bizottság is jóvá hagyja ezeket, és ha ez megtörténik, akkor akár már első olvasatban el tudjuk ezt fogadni. Hannum természetesen nagy érdeklődéssel várja az ehhez kapcsolódó észrevételeket. Merci beaucoup. Köszönöm szépen. Az árnyék előadónak adom meg a szót. Grazie, Presidente. Ma... Eh, Köszönöm szépen, elnök úr. Ahogy a kolléga is említette, ez a megállapodás rendkívül fontos, politikai szinten. Maga a jelentéstevő is kért valamit, mégpedig azt, hogy várjuk meg a fehér oroszországi választások eredményét, ezzel teljes mértékben egyetértek, és úgy gondolom, hogy mindenképpen összhangot kéne teremteni a politikai folyamatok és a kereskedelmi folyamatok között. Nagyon fontos előrelépés az, hogy politikai foglyokat engedtek szabadon Fehér Oroszországban. Erre reagálunk és mindenképpen arra kell ösztönözni a fehér oroszokat, hogy vegyenek részt olyan programokban például, mint az Erasmus, tehát diákcsere programokban. Biztos vagyunk abban, hogy a bizottság figyelembe vette azt, hogy pontosan milyen hatása lesz ennek, a, ennek az engedménynek, tehát annak, hogy lehetővé válik az árucsere ezen a területen, de mindenképpen garanciákat kell adni Európának, hogy nem történik visszaesés, hogy semmiféle kárt nem szenved Európa ennek kapcsán. Frakcióm tehát a javaslatot támogatni tudja, és ami a ami pedig a tarifális engedményeket illeti, ez mindenképpen elfogadható számunkra. Köszönöm und Carolina. Köszönöm szépen, Carolina. Köszönöm szépen, elnök úr. Mindenkinek igazat adok. Valóban nagyon fontos határozatról van itt szó. A fehér orosz demokratikus előrelépések, fejlemények el, és mindenki számára láthatók, fontos jel, hogy javult az EU és Fehér Oroszország közti kapcsolat is. Az, hogy a textil és ruhaipari termékek kontingensének eltörlése is fontos jel lenne, és ez tovább javítaná a két fél közti kapcsolatot. A kontingens megszüntetésének kihatása csekély, de a maga a jelzés pozitívuma az, amit szeretnénk Fehér Oroszország felé küldeni, úgyhogy ezért egyet is értek az előadóval. Az is megmutatkozott, hogy az elszigetelés, a korlátozás nem segíti Fehér Oroszországot, úgyhogy most meg kell mutatni, hogy elfogadjuk azt, ami eddig tört, a pozitívumokat, amit eddig történt. A szeptember 11-i hat, parlamenti határozatot meg kell várjuk. Osztrák kollégáim a az Esélyegyenlőségi és Diszkriminációmentességi Bizottság az Európa Tanácsnál Gizela Boom vezetésével is egy jelentést fog kiadni, és majd ők is a választásokat követően dönteni fognak. Szeretném majd vele felvenni a kapcsolatot, megnézni, hogy valóban van-e mód arra, hogy a kvótát megszüntessük. Fontos, hogy Fehér Oroszországot a demokratikus és jogállamiság az európai normák felé való úton eh, segítsük, ezt belátom, de azt is nézni kell, hogyha, hogy valóban pozitívumot jelentenek-e a választások. Ha igen, akkor lehet, akkor fogom megszavazni a kontingens megszüntetését. Köszönöm. Campbell kollega nincs itt, de itt van, látom. Eh, vált helyet változtattam. mint jó napot kívánok! Látjuk, hogy, és mi is örömmel üdvözöljük a, az EU Fehér Oroszország közti kapcsolatok erősödését. Fehér Oroszország számára allokált kvóták és azok megszüntetése politikai üzenetként fontos. Hajlandó-e az ország a demokratikus normák felé támogat, haladni, akkor mi készen állunk arra, hogy támogassuk őket. Természetesen demokratikus és szabad fehér Oroszországot akarunk, és ezért fontos, hogy továbbra is kapcsolatban maradjunk velük, hogyha ebbe az irányba haladnak. Lehet persze nagyon lassan és némi visszalépéssel, de akkor is. Ha itt, most, hogy a bizottság itt van, nem tudom, hogy elmondhatom-e a házban már megfogalmazott fenntartásokat a fehér orosz parlamenti választásokkal kapcsolatban. Voltak, akik azt mondták, hogy meg kellene várni ennek a folyamatnak a végét, a, és meg kellene azt is fontolni, hogy akarunk-e EU megfigyelőket a választásokra küldeni. Már 480 megfigyelőnk van, 230 a független államok közösségében vannak, úgyhogy a bizottságot kérem válaszoljon erre. Köszönöm szépen. Elmúlt. Köszönöm szépen én is, és én is mindenkinek sikeres második fél évet kívánok, hiszen 2016 második fele, fél éve sok kihívást tartalmaz. Támogatom én is az előadónak a kezdeményezéseit, egy kiegészítő megjegyzés a politikai dimenzióra vonatkozóan. Jelenleg a DG20 országa a Hanzsúi találko- csúcsra találkozóra készülnek, és a G20-aknak a jövőbeni pozícióját is, meg álláspontjait is kívánják megfogalmazni. Úgy gondolom, hogy ebben az összefüggésben látni kell, hogy Fehér Oroszország, ugye nem EU, nincs benne az EU-ban, és fontos lenne látni, hogy nem EU tagállamokkal a WTO-ban milyen kapcsolatokat ápolunk. Az állampolgárok szempontjából is fontos ez, hiszen őket érinti az, hogy a különböző korlátozásokat megszüntetjük-e vagy szem. Úgyhogy ebből a szempontból úgy gondolom, hogy az előadónak a javaslatát el kellene fogadjunk. Köszönöm szépen. Most a bizottságnak adom meg a szót Jane Anihatnak. Jó reggelt mindenki akinek a fehérről szakállos foglalkozó osztály vezetője vagyok, és az orosz terület is a, a kompetenciámba tartozik. Itt az Oroszország elleni tarifákról került említés, de nem csak erről van szó, volt ezek kapcsolatban. Két eset van. Még a hús is ide tartozik, Ezek kapcsolatban is volt egy határozat a nyár végén. Nem szeretném elismételni a múltbeli eszmecserék összes pontját. Alapvetően megegyeztünk abban, hogy az Európai Parlament módosítóját töröljük, mivel ez a kvótákkal szorosan összefüggő módosító volt. Két megjegyzésem lenne még, ami a választásokat, a közegő választásokat illeti Fehéroroszországban természetesen szorosan figyelemmel kísérjük az eseményeket, és ezzel kapcsolatban is áll már össze egy jelentésünk, egy részletes anyagról van szó. És a második pont a nem, az a kapcsolatban, hogy Fehér Oroszország nem WTO tag, nos, a kereskedelmi kapcsolatokat fejleszthetünk nem WTO tagokkal is, mint például most előkészületben van egy mandátum az Azerbajdzsánnal való tárgyalásokkal is, ők sem VTO tagok természetesen, de persze az a cél, hogy taggá váljanak, és Fehér Oroszországgal is azon dolgozunk, hogy gyorsítsuk ezt a folyamatot. Köszönöm. Köszönöm szépen, Risz asszony. Nem? Minden világos. Nos, akkor még egyszer szeretném elismételni, hogy a módosítók határideje szeptember 19-e déli 12 óra, szeptember 19-e déli 12 óra, és aztán október 12-13-án fogunk erről szavazni. Kedves kollégák, most rátérünk három olyan pontra, amely szorosan összefügg egymással. Az első egy hat delegált jogi aktusa kapcsolatos eszmecsere, amelyeket a piaci hozzáférés rendelettel függnek össze, és hat országot kellene kivenni ezen hat módosító kapcsán. A második pont egy konkrét eszmecsere lenne azzal kapcsolatban, hogy mi a helyzet Kelet-Afrikával, és az epa is itt is köszöntöm majd a kenyai megfelelő minisztert, és meg is adom neki ezzel kapcsolatban a szót. Illetve a következő pont a gánai, e, gánaiak által az EPA egyezmény aláírása a gazdasági unió kapcsán, tehát ezeket a témákat együttesen kezeljük. Először is kezdjük a hat delegált jogi aktussal, az a piaci hozzáférési rendeletből kieső országok, Botswana, Guana, Gána, Kenya és, u és, és part Nos, Megadom a szót az illetékes delegát, delegátusoknak, és a koordinátorok ülésén fogjuk a végső döntést erről meghozni. Ez tehát világos. Most jelen pillanatban az állandó előadók véleményét hallgatjuk meg. Itt mindenkinek lehetőséget adok arra, hogy hozzászóljon. És aztán a koordinátorok fognak dönteni. Vagyis ez egy nagyon sűrített történet, hogy így mondjam. De mielőtt rátérnénk a saját álláspontunk kialakítására, először is a bizottságnak adnék három percet. Szandra, tessék. Köszönöm szépen. Jó reggelt kívánok mindenkinek, tisztelt kollégák! Nagyon röviden tudok fogalmazni. Alapvetően a hat országból ötöt amelyet az elnök úr említett. Ez, erről az ötről elmondhatjuk, hogy biztonságban vannak, ratifikálták ezt az anyagot, és a delegált jogi aktusok rendelkezéseinek megfelelnek, vagyis ez okafogyottá válik, ez az aktus. Kenya még mindig függőben van, ahogy önök is meghallgathatták, a miniszter is el fogja ezt mondani majd, még megpróbáljuk beazonosítani az aláírásokat, és lesz, eh, ahogy önök is tudják, szeptember 8-án egy csúcs találkozó valamennyi észi elnök részvételével, vagyis optimistáknak kell maradnunk Kenyával kapcsolatban, és szeretném még ehhez hozzátenni, hogy ami a ratifikációkat illeti, Namíbia, Botswana és Szvázi föld már ratifikáltak. és a dél-afrikai köztársaság is tegnap egyéntetően ratifikálta ezt, és ez egy nagyon jó hír, hiszen az ő parlamentjüknek is ratifikálni kellett, ez ragaszkodtak, és ez meg is történt. És végül szeretném még elmondani, hogy ami a technikai részleteket illeti a, azon kérdéseket, hogy például a bizottság ezt hogyan kezelni, fogja kezelni, nos, E, erre is felkészültünk, akár bilaterálisan is belemehetünk a részletekbe, itt most ezen a fórumon erre nem feltétlenül lesz szükség. Köszönöm szépen, szuper, mondja az elnök. És egy perc, 29 másodperc alatt sikerült ezt elmondanom, mondja a felszólaló. Nos, a nyugat-afrikai előadó nincs most itt, Szedek előadója szintén nincs itt, de Kelet-Afrika kapcsán Scholz úr itt van, meg is adnám neki a szót. Have you had already a very interesting... Nagyon érdekes meghallgatás volt. A bizottság tagjaiként, minden szakbizottság tagjaként mindenki tudja, hogy a felhatalmazáson alapuló jogi aktust én ellenzem, úgyhogy most csak a közös vitára összpontosítanék, mielőtt a kelet-afrikai közösség külön kérdésére kitérnék. Hangsúlyoznom kell ebben a, ezzel összefüggésben, és azért, mert a két kollega, a másik két kollega nem, tudja itt, nem tud itt lenni, hogy a 3.2b és a 28a cikkek a piacra vonatkozó felhatalmazáson alapuló jogi aktusban ki akarják venni az AKC országokat, akik az egyes melléklet értelmében nem, határoz, nem írtak alá, nem ratifikálták a megállapodást, ugye ennek a hatályba lépése július lett volna. Július 30, 13-án mutatta be nekünk ezt a megállapodást a, a bizottság hat felhatalmazáson alapuló jogi aktussal, a kedvezményezett piaci hozzáférést hat ö, kelet-afrikai országtól megkívánja vonni. Nos, a parlamentnek köszönetet kell mondani a, parlam- a bizottság felé, hogy egyáltalán lehetőség van arra, hogy megbeszélhetjük most ezt a kérdést, a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok kérdését. Ennek nem annyira kereskedelmi, sokkal inkább politikai szempontjai vannak. Nos, az a döntés, hogy határidőt szabunk meg harmadik országok számára, hogy saját kereskedelmi megállapodásokat az Európai Unióval ratifikálják, ez politikai aktus. Meg kell nézni, hogy mit jelent ez nekünk, és mit jelent természetesen az, illeték, az illető országok számára. Nem csak szabályozási kérdés ez, vagy egy szabály, jogszabály alkalmazása, hanem mi és a frakciónk úgy gondoljuk, hogy figyelembe kell sokkal inkább a politikai-gazdasági hatásokat venni, a következményeket, hogyha elfogadjuk ezeket a jogi aktusokat. És Kenya esetében már elhangzott, hogy Kenyában még nem írták alá a megállapodást. A kelet-európai közösség kérdése is egy kicsit homályos képlékeny, és a Nyugat-Afrikával kapcsolatban is hasonló a helyzet. Úgyhogy úgy gondolom, ezzel kapcsolatban nagyon világosan, korrekt módon kell eljárnunk. Az EU-Afrika stratégiáját nézve, amelyet Mogarini főképviselőasszony nyújtott be, akkor abból azt látom, hogy a politikai és kereskedelmi kapcsolataink Nyugat-Afrikával arra kell, hogy összpontosuljanak, hogy erősítsük ezzel a belső regionális együttműködést. Azért, hogy ők maguk tud, tehát lehetővé kell tegyük számukra a, az önmaguk fejlesztését, fejlődését. Ez kell, hogy a, a feladatunk legyen a 208-as cikk is ezt tartalmazza tulajdonképpen minden politikai cél mellett. Ezek között nyilvánvalóan a kereskedelem az az egyik pillér lehet. Úgy gondoljuk, hogy a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok, amelyet a bizottság most előterjesztett, újra az Európai Uniós alapelvet tükrözi, de úgy gondoljuk, hogy ez nem helyes és nem időszerű most a bizottságtól ez a lépést. Úgy gondoljuk, hogy október 1-ére kellene a a visszavonás határidejét elhalasztani egyszerűen e, irreális a jelenlegi helyzet alapján ezekben az országokban, és a, a bizottságunk delegációja, az EP és az EU delegációja a legutóbbi közgyűlésen is Nairobi Nairobi-ban megtárgyalta az afrikai országok képviselőivel ezt, Kenya képviselőivel is egyebek között, és úgy gondolom, hogy ez elég ok arra, hogy azt mondjuk, hogy nincs szükség az, ok, az október 1 határidőre másodszorban. Ha kizárjuk az országokat a kedvezményezett piaci hozzáférésről, akkor ez nem segíti sem a párbeszédet, sem Afrikát általában, sem pedig a régióban az együttműködés erősítését. Szükségtelen gazdasági veszteségeket fog okozni a fejlődő országoknak. Itt befejezem, de úgy gondolom, hogy talán ennek tükrében Gánát is ide kellene soroljunk. Jó, de a pontosság érdekében, tehát most akkor mit javasol? Azt, hogy utasítsuk visz el ezt a hat felhatalmazáson alapuló jogi aktust, és halasszuk el a határidőt is? Hát egészen konkrétan ellenezzük a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat. Most akkor megadom a szót a szakbizottság többi képviselőjének. Mit szeret? Akkor önnel kezdjük, jó? Yeah. Dear colleagues, um, thank you very much. Kedves kollégák, köszönöm szépen a, ezt a bevezetőt. A frakció nevében szeretném újra kimutatni, hogy azok az országok, amelyekről beszélünk, nem mintaországok, és a jogalkotás révén, amely hatályban van, sokkal magasabb piaci preferenciát élveznek, mint a többi ország, azok, amelyeknek alacsonyabb vagy ugyanolyan a szintje. A parlamentben az elmúlt jogalkotási vagy ciklusban már beszéltünk erről, és akkor is tudtuk, hogy először is ezek nem WTO kompatibilisek, mégis átment, azért, hogy segítsünk az országoknak. A parlamentben sokan vitatkoztunk addig, hogy meddig maradjon életben ez a, ez a a rendelkezés hetekig tárgyaltunk a frakciókon belül, és a végén megállapodtunk ö, október 1-ében, mint kompromisszumban. Az országoknak két évet adtunk, a bizottság is két évet kapott, hogy a nyitott pontokat még tisztázza. Ezért ö, alapvetően problematikusnak tartjuk ezt a szalámi taktikát, hogy még tovább menjünk, a parlament nehéz helyzetbe kerül akkor, hogyha megállapodunk egy időpontban, október 1-én, és aztán másfél vagy két év múlva már senki nem emlékszik a, kom- a kompromisszumra. Úgyhogy hálásak lennénk, hogyha mindent megtennénk azért, hogy először is az érintett országok és a felszólított országok aláírnák végre a megállapodást, hiszen ez az ő érdeküket szolgálja jó nekik a megállapodások azt biztosítják, hogy megfelelő és nagyon jó hozzáférésük legyen az európai piacokhoz, másrészt pedig nem szabad hamis jelzéseket vagy rossz jelzéseket küldeni azzal például, hogy a határidőt elhalasztjuk. 2016. október 1-ben megállapodjuk, hogyha most megnézzük, hogy mely országoknak kellene még aláírni, kik azok az országok, akik problematikusak, akkor érdemes rájuk továbbra is nyomást gyakorolni. Végül is egy vagy két országról van csak szó, szinte a többi ország túszaként működnek ezek az országok, úgy gondolom, hogy nem szabad, hogy meghosszabbítsuk a határidőt. David? Um, Köszönöm szépen, elnök úr. A frakcióm is szeretné felemelni a szavát ezen delegált aktusok ellen. Szandra szépen és röviden fogalmazott, de azért én szeretném arra kérni, hogy egy kicsit fejtse ki a mondani valóját, mert szeretnék tisztában látni. Először is Namíbia, Botswana és Sváziföld témájában Szandra azt javasolja, hogy a delegált aktusokat vonjuk vissza ezen három ország esetében, mert ezt implikált, de nem tudom, hogy valójában ezt gondolja. Aztán ECOWAS. Nagyon fontos, hogy az összes fél aláírja, de Elefántcsontpárt és Gána a 2007-es időközi epát aláírta. Ennek van valamilyen hatása a delegált aktusra? Vagy csak a 2014-es EPA aláírása járna valamilyen hatással? Jó lenne, hogyha nem büntetnénk elefántcsontpartot azért, mert aláírtak már valamit. Aztán Kenya. Ez valóban a legnehezebb eset. Kenya, meg, Kenya megtette a saját feladatát, elvégezte azt, de úgy tűnik, hogy a partnerei hagyták cserben Kenyát. Ilyen esetben szerintem nem kéne büntetni Kenyát. Nem tudjuk támogatni ezt a delegált aktust Kenya esetében a jelenlegi helyzetben. Végezetül még egy dolog, szerintem Helmut Schulz, Scholz nagyon érdekes dolgot mondott. Az októberi határidő nem túl realisztikus, de van valamilyen érv arra, hogy ennek az elhalaszt, ez az elhalasztás, vagy ennek az elhalasztása bármilyen pozitív hatással járhat, mert ha nem, akkor értelmetlen ezt megtenni. Köszönöm. Hallgatjuk, hallgassuk meg az összes képviselőt, és utána majd Szandra következik. Ská Keller a következő. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnézést, hogy késve érkeztem. Számunkra is hasznos lenne hogyha kifejteni a bizottság képviselője mondandóját, szeretné -e visszavonni a delegált aktusokat, melyiket szeretné visszavonni, vagy melyik epára vonatkozik ez, ami pedig az ECOVAS illeti, itt is komoly gondjaink vannak általánosságban. Gondolkodjunk el azon, hogy milyen gazdasági struktúra a leghasznosabb az szóba forgó országok esetében, tehát nem csak a mi feladatunk, hanem az övék is, de a regionális gazdaságot mindenképpen ki kell emelni, annak sem értelme, hogy az ECOWAS-ból néhány országot kiemelünk, másokat pedig nem. Mert ez a regionális fejlődést az ECOWAS esetében mindenképpen gátolná. Az EPA-nál is ugyanezt történt, elképzelt, úgy képzeltük, hogy ez regionális alapon fog működni, aztán egyes országoknak adtuk ezt meg, és szerintem ez egyáltalán nem tett jót a regionális gazdaságnak. Tehát a fejlesztési politikát szerintem egy kicsit koherensebbé kéne tenni az EU részéről. Abban is egyetértek a kollégákkal, hogy valamit kéne kezdeni határidővel. Mi a frakcióban sosem gondoltuk azt, hogy ez működőképes lenne. Általában sok határidő nem működőképes, nem tartható. Kenya esetében ez egyértelmű. Egy kicsit realisztikusabb határidőt kéne megszabni, és az is jó lenne, hogyha nem használnánk zsarolásra a határidőt, többször előfordult ez már. Akik részt vettek a trialóguson, azok emlékeznek arra, hogy az október esélyi határidő valójában egy politikai ér volt, egyáltalán nem arról volt szó, hogy a realisztikus elvárásaink lennének erre az időpontra vonatkozva. Emma, köszönöm szépen! Az EPA folyamatot mindenképpen támogatjuk, jó lenne, hogyha megfelelő jogi alapja lenne ennek, ugyanakkor Nyugat-Afrikában és a kelet-afrikai közösségben úgy tűnik, hogy gondokkal küzdenek, bár elvégeztük a feladat, elvégezték a feladatukat, mégse kapják meg az EPA-t. Kényában más a helyzet, nagyon rövid idő alatt nagyon sok mindentől estek el. Jó lenne tehát, hogyha legalább itt a határidőt meghosszabbítanánk, de kíváncsiak vagyunk arra, hogy a bizottságnak mi a mondandója, hogyha a kelet-afrikai közösség nem írja le az EPA-t, akkor ennek mi lesz a következménye, illetve mi lesz Nyugat-Afrikával, hogy, Nyugat-Afrikával, hogyha az ottani országok nem hajlandóak az EPA-kat aláírni. De érdekes lenne egyébként meghallgatni az érintett országok véleményét is, meghallgatnám, hogy milyen problémáik vannak. Hogyha van erre lehetőség ma, akkor ezt megköszönném. Köszönöm, Mari. Merci, euh, président. Köszönöm szépen, elnök úr. Nos, őszintén szó szóval az Európai Bizottság kezdeményezését nagyon sajnálom. Nagyon rossz időpontban történt ez a fejlemény. Nagyon nehéz tárgyalások közepén vagyunk a három afrikai régióval, és az a benyomásom, hogy a bizottság taktikája egy erőszak taktika és több ponton is úgy gondolom, hogy a szav, hogy néhány ország helyzetét ez gyengíti, és a rendelkezéseket megkérdőjelezi. Szerintem ez nem jó stratégia. Itt két kihatása is lehet ennek. Az egyik a a gazdaságokat ez instabilizálni fogja, afrikai szinten is, itt különösen konkrétan Kenyára gondolok, és köszönöm, hogy a kenyaiak ma eljöttek. Ez egy olyan gazdaság, ami egyre jobban sokszínűbbé válik, és Kenya mindent megtesz azért, hogy ezt az egy, hogy ezt az, ez egyezményhez csatlakozni tudjon, mi viszont ez ellenében hatunk. Egy a gazdaság óriási instabilitási helyzetet szer, szenved el jelen pillanatban, és Európában most ehhez asszisztálunk. Az, itt gyakorlatilag a, egy vesztésről van szó, és erre van legkevésbé szükségünk véleményem szerint. Szerintem Afrikával, Afrikával nem csak gazdasági kapcsolatokat kell ápolnunk, ma a migráns kérdés is nagyon égető, de ez gazdasági kérdésekkel is összefügg, vagyis a bizottsághoz az lenne a nyomatékos kérésem, hogy hangolják össze a külkapcsolati szolgálat és a gazdasági főigazgatóság tevékenységét. Itt ne csak a kényszerítés politikáját alkalmazzuk ezen országok esetében. A második kérdés. Nagyon sokat beszélünk arról, hogy milyen realisztikus határidőben gondolkodhatnánk a csatlakozások kapcsán az egyezményhez. Erről már többször beszéltünk. Először regionális egyezményekről beszéltünk, utána pedig azt mondtuk, hogy ez mennyire nehéz ezeket a regionális egyezményeket elérni, és visszatértünk a bilaterális egyezkedésekhez, különösen Gánában és aztán megint visszatértünk a regionális egyezmények határidejére. Most viszont miről beszélünk? Melyik határidőről? A kelet-nyugati egyezményekről beszélünk, vagy pedig a bilaterális egyezmények realisztikus határidejéről? Ezt megint csak a bizottságtól kérdezem. Mivel, hogyha a gánaiak szavakkal való szavazást eszközöljük, a, a köztes eredményt, akkor továbbra se tudom, hogy miről lesz szó a továbbiakban. És hogyha a határidőről beszélünk, igaz az, hogy a Dél-Afrikai Köztársaság kapcsán az Európai Parlamentben szeptember 13-án lesz egy szavazás. E, ilyen formában az október 1 határidőt be lehet tartani. Azonban ami a kelet-nyugati kérdést illeti, manapság ma még nincsen egy konkrét szavazási dátum október előtt ebben a házban ezzel kapcsolatban, ami azt jelenti, hogy az afrikai országok látják ennek kárát, őket fogjuk büntetni, mivel mi Európai Uniós szinten nem tudunk megegyezni. És a bizottságot kérdezem, tervezik-e azt, hogy a regionális egyezményekkel kapcsolatban október 1 megelőzően legyen szavazás az Európai Parlamentben. És azt gondolom, hogy folyamatosan változnak ezek a fejlemények politikai szinten is, és a kelet-afrikai régióval kapcsolatos szavazás óriási probléma, nagyon nagy probléma lesz a szavazással azzal kapcsolatban, egy olyan országa kapcsolatban, amely nagyon komolyan felaprózódott, és a 96-os cikket említeném, az a kérdésem, hogy, a, hogy szavazhatunk egyáltalán a 96-os cikkről, hiszen erről, ezt már korábban elfogadtuk, vagyis a burundi helyzet nem megfelelő, de ezt tudjuk mindannyian, de aktiváltuk ezt a 96-os cikket, nem tudjuk ezt már megváltoztatni, nem tudjuk ezt már aláírni, megszavazni, vagyis itt ö, legyen koherencia, megint csak az afrikai helyzetek kapcsolatban a kereskedelmi főigazgatóság nem koherens. Köszönöm szépen. A delegált jogi aktusok valóban nagyon szerencsétlen lépés, szerintem is ez nem partneri együttműködés, hiszen a partneri együttműködés nem kényszerítésekről, pressziókról szól, hanem partneri együttműködésről, és ez a politikai háttér sem megfelelő. Néha azt is kell mondanunk, a sarkunkra kell állnunk, és azt kell mondanunk, hogy itt és itt van a határ, de ezt egyes országokkal kell megtennünk, nem összességében, és nem lehet azt hangoztatnunk, hogy néhány évvel ezelőtt már volt egy átfogó folyamatunk, és ezzel lezárjuk ezt vagyis az Európai Parlament részéről is magunkba kell néznünk, mert mi sem tartjuk be például a határidőket, vagyis a delegált jogi aktusok valóban nem felelnek meg, ellent kell mondanunk, és azt is láthattuk, hogy néhány ezek közül teljesen felesleges, néhány országgal kapcsolatban komoly problémák vannak, és itt nem delegált jogi aktusokkal fogjuk ezt orvosolni, hanem politikai eszközökkel, ezért fontos az valóban, hogy vagy utasítsuk el ezeket a delegált jogi aktusokat, vagy egyszerűen vissza kellene ezeket vonni, mivel egyszerűen feleslegessé váltak ezek, és azt gondolom, hogy egy partneri együttműködési atmoszférának ez igenis ártalmas. Ez egyfajta fenyegetés jelent egy ilyen delegált jogi aktus. Köszönöm szépen. Most öt perce van, hogy megválaszolja a kérdéseket. Thank you for all these... Köszönöm szépen az érdekes kérdéseket. Tudom, hogy komplex a probléma, úgyhogy megpróbálom a technikai kérdésekkel foglal, megpróbálnék ezekkel foglalkozni. Először is tehát tisztázzuk azt, hogy a cél az mindig a régió, regionális change, ö, ö, ö, cél, ezen nem változtattunk. Elhangzott Gána, az Elefántcsont Park, amelyeknek fontos megtartani a preferenciás bánásmódot. Azért választottuk ki őket, mert ezt, mert az ővelük való megállapodásokat ugródeszka megállapodásnak tekintettük. Úgy gondoljuk, hogy a régió a legfontosabb cél, ebből nem engedünk, de tudom, hogy az EPA az egy folyamat, nem jut, egy állandó folyamat, az ember nem jut azonnal a végére. A következő, amit tisztázni szeretnék. A, az EPA-nak, a megállapodásnak a ratifikálása a kiinduló pont. Nem úgy van, hogy 2014 előtt vagy azután, nem. Van megállapodás, ratifikálni kell, és akkor történnek a dolgok. Mik történnek? Azok, akik szerencsésen rendelkeznek ilyen um, belső EPA-val, mint az elefántcsoportok és Eh, Gána, azok az EPA rendszerbe kerülnek át, tehát kvázi a demár eszközből kilépnek. És azok, akik nem ennyire szerencsések, mint például Kenya, akik a regionális eh, megállapodást még nem írták alá, erre várunk, az EPA addig nem indul el, amíg nincs meg mind az öt ö, eh, aláírás, nem, öt, nem ratifikálja mindenki. Tehát Kenyának is ratifikálni kell ezt a megállapodást. Amíg nem teszi meg, addig a DEMA ért, hatája alatt maradnak. Ha elfogadják ezt, ugye, tehát ezt tudják, ha ratifikálják, ha, ha teljesítik a ratifikációs szerződést, akkor kerülnek át az EPA rendszerébe. Ez ami a jogi kérdés. Hadd mondjam el azt is, hogy igaz, hogy soha nem igazoltuk igazából, vagy igazolhatók a dátumok teljes mértékben, de azért lássuk a, a szélesebb, a nagyobb képet is. A kvótamentes szabad hozzáférést a nagy, erős gazdaságok számára biztosítjuk, amit nyilvánvalóan az összes WTO tag óvószemekkel figyel. Bolívia például nyilvánvalóan nem az összesek kapcsolatban, nem mind a hatra, de azért nagyon figyel az afrikai országokra. Nagyon figyelnünk kell nekünk is ezért, hogy mi történik akkor, hogyha bizonyos országoknak ilyen kótamentességet biztosítunk, és mások nem kapják meg. Meg kell nézzük tehát, hogy mi alapján tesszük ezt. A 6-ból 5 WTO kompatibilis pillérrel dolgozhat Kenya, ha önök elfogadják továbbra is a demá hatája alatt marad a 2014-es megállapodás ratifikációját követően is. Nem gyakoroltunk nyomást az országokra, választási lehetőségük volt. A GSP értelmében a GSP is egy op- opció, de az országok nem ezt választották. Én igazából azt szerettem volna hangsúlyozni, hogy a, a parlamentek választanak, hiszen ők választották a gazdasági struktúrákat, lehet, hogy ezzel egyetértünk, vagy nem, Keller asszony véleményét elfogadom, de ezt ők választották. Higgy el, hogy 12 év múltán nincs igazából nyomás, amit mi gyakorolnánk. Kiterjesztettük a határidőt, amit a bizottság adott 2014. október 1-éről az eredeti a parlament által is megvédett 2016. október 1 határidő, és paradox módon erről vitatkozunk ma. De ebből persze nem akarok azért nagy ügyet csinálni. Úgy gondolom, hogy Jogi értelemben öt ország helyzete biztos, ők ezt választották, regionálisan szeretnénk egy megállapodást, regionális megállapodást, de egyetlen egy ország sem mondta, hogy EPÁT ne írna alá. Nigéria például a kapott hírek alapján folytatni kívánja, de Nigériának pillanatnyilag egyéb problémái is vannak. Minden országnak más időre van szüksége. De lássuk azt is, hogy az, hogy például Gána és az Elefántsort Park azt választotta, amit, az azt mutatja, hogy, hogy egy nagy partnerrel akarnak erős kapcsolatokat. Mond, kijelentették, hogy Európa a legfőbb partner fejlődés, fejlesztési együttműködés és kereskedelemben. Továbbra is velünk akarnak maradni, Európa nélkül nem látják a jövőt. Ez azt jelenti, hogy relevánsak maradunk ezeknek a partnereknek a kapcsolataiban, és igazából minden szempontból, nem csak a kereskedelmi szempontból ezt meg kellene tartani szélesebb politikai értelemben, emberi jogok, fenntartható fejlődés, erről nagyon sokat beszéltünk már a megállapodások bemutatása kapcsán valaki azt mondta, hogy büntetjük őket. Nem, nem büntetjük őket. Vannak nem optimális vagy szuboptimális megállapodások, de ne felejtjük el, hogy a regionális megállapodással európaiként azt a lehetőséget ajánljuk el, hogy továbbra is jó kapcsolatot tartsanak fenn velünk. És ne felejtsük el, hogy nem mindenki élvezi ezt a kapcsolatot, még akkor sem, ha a gazdasági fejlettségi szint hasonló. Remélem minden kérdésre válaszoltam, de amúgy is itt vagyok még, megtalálnak. A kérdés az az, hogy visszavonnak-e a jogi aktusok közül fel. Tehát e, bizonyos értelemben eleve túlhaladottakká válnak július 8-án a jelentések alapján várhatóan túlhaladottakká vált tak. Ezt ki kell még várjuk, hogy megnézzük, hogy mi az eredménye, de Botswana június 30-án töltötte be az eszköz, tehát a, az eszköz határidejét, augusztus 12, a Gána augusztus 3, Kenya sajnos még mindig lóg a levegőben, Namibia július 6, Szvázi föld augusztus 26, és Dél-Afrika ratifikációs eszközére várunk még, talán a jövő héten megérkezik, vagy meg lesz az is. Helmut. Hogy még konkrétabb kérdést tegyek fel, kedves Szandra, a Gánáról és Elefánt csontpartról szóló delegált aktus a 2014-es EPA-hoz kapcsolódik, hogyha Gána és Elefánt csontpartak időközi epát célozza meg, akkor ez egészen más történet. A 2014-es EPA még mindig nem tartott, ahol kéne. Különböző megállapodásokról beszélünk, a kérdésem az, hogy mi a helyzet erre vonatkozó. Válasz, igen. Mint említettem, az epát t alá kell írni, ratifikálni kell, attól kezdve kezd el ketyegni az óra. Az sosem mondtuk ki, hogy ezt vagy azt az epát muszáj ratifikálni. De a delegált aktus ettől még megvan, meg lehet. Nyugat-Afrika, az kelet-afrikai közösség esetében a regionális EPA aláírása az a tény, amely elindítja ezt a folyamatot. A cél az volt a delegált aktus esetében, hogy a megfelelő piaci hozzáférést megkapják ezek az országok. Nem szeretnénk rákényszeríteni országokat arra, hogy egy, egy olyan egy olyan eszközt kapjanak meg még egyszer, amit már nem, szere, amit már nem szeretnének, hogyha GSP-t valaki már nem szeretne, akkor felkészültek-e vajon arra, hogy az epát t kapják meg. A kérdés csak az, hogy a VTO mennyire erős VTO alapokon nyugtik, nyugszik ez. Vajon mi lesz Kenyával például? Kenya megmaradhat ebben a státuszban egy ideig, de lesz majd egy pont, amikor ennek véget kell vetni. Tudom, hogy a határidők nagyon fájdalmasak, de megfelelő igazságosságra kell törekedni. Nos, számunkra az a lényeg, hogy továbbra is fenntartsuk a kapcsolatot ezekkel az országokkal, és nem, nyilván nem csak kereskedelmi szempontból kell ilyen kapcsolatra törekedni. Létezik egy EU-Afrika stratégia is, tehát más aspektusai, más dimenzió is vannak a kapcsolatunknak, nem csak a kereskedelmi, de arra kérném önöket, hogy egész őszintén legyek, hogy tartsák tiszteletben a, ezen országok azon döntését, hogy egy ideig csupán, tehát egy konkrét periódusra vonatkozóan, de ezeket a szuboptimális um, egyezményeket vagy státuszokat kérjék. Úgy látom, van még egy kiegészítő kérdés. Igen, köszönöm, köszönöm Szandra a válaszokat. Igen, nem vagy nemmel, kérem, hogy válaszoljon. Az öt a delegált aktus esetében, hogy ezek elavulta váltak de miután ezeket előterjesztették, kérdésem, hogy formálisan kell-e dönteni a bizottságnak arról, hogy ezeket visszavonják. Tehát ezt az öt delegált aktust visszavonják, majd válasz igen, igen. Ehhez megtesszük, amit meg kell tennünk. Tehát a szükséges feladatot ellátjuk. A bizottság mindent megtesz. Elnök, jó, akkor ezt a vitát most lezárnám a delegált aktusokról. Az eljárásról a koordinátorok ülésén fogunk dönteni. Később. A kelet-afrikai epáról rögtön folytatjuk a vitát, de ezelőtt egy kis időre megadnám a szót az indonéziai parlament delegációja vezetőjének, a VTO tárgyalásokon és üléseken már többször is találkoztunk a kollégával, parancsoljon öné a szó. Thank you. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, Langur úr, a szót. A VTO parlamenti és munkacsoportokban is szoktunk találkozni valóban. Köszönöm a lehetőséget. Engedjék meg, hogy az elnök úrnak és az Európai Parlament szakbizottságának köszönetet mondjak azért, hogy megkaptuk ezt a lehetőséget. Az ASEAN-ban most kezdjük el kiépíteni az ASEAN gazdasági közösséget, és az EU-tól tanulunk, ezért vagyunk most itt. Reméljük, hogy az Európai Unióban és Indonéziában, illetve a két régió között kialakulhat egy baráti csoport. Az Indonézia legnagyobb ország az ASEAN-ban. Jakartában, Indonéziában van az ASEAN székhelye. Tehát az Indonézia-Európai Unió baráti csoportot próbáljuk fejleszteni. Egyébként egy kereskedelmi megállapodásról folyik most, folynak most a tárgyalások. Ezáltal megerősíthetnénk az európai, illetve az indonéziai kereskedelmet és beruházásokat is. Ezért látogatunk részben ma, ma ide. A belga parlamenti kollégákkal is találkozunk majd. És az EU-s kereskedelmi képviselőkkel is találkozunk majd. Tegnap érkeztünk egyébként Brüsszelbe, 13 három tagból áll a delegációnk, a nagykövetünk is itt van, Indonézia nagykövete, és a többi munkatárs. Köszönöm még egyszer, és reméljük baráti kapcsolatunk tovább erősödik majd a jövőben, illetve Indonézia és az Európai Unió között megerősödnek a kereskedelmi kapcsolatok. Elnök, köszönöm szépen, minden jót kívánunk. Úgy látom, még valaki szeretne egy rövid hozzászólást. Igen, köszönöm szépen, elnök úr, csak nagyon röviden. Üdvözlöm az indonéz küldöttséget. Számos kötelék erősíti kapcsolatunkat. Úgy gondolom, hogy ezt a kapcsolatot el kell mélyíteni. Az Európai Unió és Indonézia között nem sokára indulnak a tárgyalások, szabadkereskedelmi megállapodásra vonatkozóan. Úgy gondolom, hogy ezzel a kapcsolatunk egy egészen új fázisba lép, és remélem, hogy a kapcsolatunk tehát ennek során javul majd, és jó lenne, hogyha mindkét régióban javulnának az életkörülmények, illetve a munkavállalók körülményei, ezt próbáljuk elérni, és az is nagyon fontos, hogy a női jogokat a lehető legnagyobb mértékben lehessen védeni majd Indonéziában. Tehát üdvözlöm Önöket, és nagyon érdekes lenne, vagy nagyon jó lenne, hogyha létrejönne egy ilyen baráti csoport az EU és Indonézia között. Köszönöm szépen, és majd eleget teszünk a meghívásnak. Köszönöm szépen, minden jót és sok sikert kívánok, és örömmel tekintek a jövőbeli együttműködés elébe. Köszönöm. Kedves kollégák, akkor most rátérünk a 11-es napirendi pontra, ami egy partneri együttműködés Kelet-Afrikával. Erről már korábban néhányszor beszéltünk. Most lényegében konkrétan fogunk erre rátérni a különböző problémákat, megemlítjük amelyek ennek a témának a kapcsán felmerülnek. Tulajdonképpen ez az anya 2014. október 16-án már összeállt, és a megállapodást 2016. júniusára Nairobi-ra terveztük a közgyűlés idejére, de ezt el kellett halasztanunk, mivel Tanzánia nem tudta aláírni ezt, vagy nem akarta aláírni és ezáltal felmerült a probléma különösen Kenya számára, hiszen ő az egyetlen nem LDC ország. És az a probléma merült föl, hogy az EPA nélkül a piaci hozzáférési privilégiumokat Kenya elveszítheti. Ezért fontos az, hogy ezt intenzíven megbeszéljük, ezt a problémát. És nagyon örülök annak, hogy az illetékes kenyai kereskedelmi minisztert is körünkben üdvözölhetjük. Először Helmut Scholznak adom meg a szót, utána pedig a kenyai miniszter úrnak. Köszönöm szépen a szót, és köszöntöm én is a kenyai kereskedelmi minisztert, illetve másokat is, akik ezt a problematikát figyelemmel kísérik. Először is szeretném kihangsúlyozni a bevezetésben, hogy milyennek a történetenek az EPA-nak. Most az ICA e folyamat akkor indult el, amikor az öt érintett ország, Uganda, Kenya, Tanzánia és mások az EPA-t lezárták, többen különböző időpontokban csatlakoztak tehát ehhez a, ehhez a folyamathoz, és 2007 október 17-én az ESCU EPA e keretét elindítottuk, de soha nem került ez aláírásra, mivel az IEC országok teljes tárgyalást szeretek volna minden régió kapcsán az EPA-ban, és az elnökségi szakbizottság, az ESA elnökségi szakbizottsága úgy döntött, hogy néhány problémás kérdést kezelni fognak, például az MFN területeket, a, az export adók kérdését és más kérdéseket is. És az Európai Parlament hozott egy határozatot 2009. márciusában az átmeneti egyezmény kapcsán, és engedjék meg, hogy ebből az állásfoglásból három idézetet elmondjak. Az egyik az, hogy az Európai Parlament megfelelő nyújtás nyújt az akácsi országok számára az átmeneti gazdaságok segítés esetében akkor, hogyha aláírják ezt az egyezményt. Ezért például a mezőgazdasági termékeket, illetve bizonyos mezőgazdasági termékeket kivontunk a hatályból. Fontos ez, hogy az érzékeny szektorokat és a az alakuló fejlődő gazdaságot védjük, illetve a parlament kihangsúlyozta a, az ECP parlament különösen fontos helyzetét és szerepét a monitoringban, és kihangsúlyoztuk azt is, hogy a tárgyalásokban részt szeretnénk venni a jövőben is. Ez már az akácsai országok és az Európai Parlament közötti együttműködési folyamatot is előre vetítette. Azt hiszem, hogy ez nagyon fontos a mai napon is, hiszen itt még nem lezárt és nem véglegesen aláírt EPA és ESG anyagokról van szó. hogy szeretném még azt is kihangsúlyozni, hogy véleményem szerint az ISI valóban elért egy érdemi regionális integrációs folyamatot. Ez a folyamat egy konszolidált formában zajlik, a regionális együttműködések, kapcsolódások sikeresek, a Vámunióról már 2005-ben is szó volt, és 2010-től kezdődően ez már meg is valósult. 2012. novemberében az EC tagállamok aláírtak egy jegyzőkönyvet a monetáris unióról is, vagyis a regionális együttműködést valóban érdemben sikerült erősíteni és a többi régiókkal összehasonlítva is pozícionálták magukat. És azt is látjuk, hogy új tagállamok, hogy új államok is szeretnének tagságért folyamodni, például Szudán is bejelentette érdeklődését a 180, az EPA 183-as cikke értelmében, hiszen itt is lehetőség nyílik ennek kapcsán arra, hogy új tagállamok az EPA-hoz is csatlakozzanak, vagyis figyelembe kell vennünk az, hogy ez egy folyamatosan változó helyzet, még akkor is, hogyha az EPA nincs lezárva. Az észit már említettük a delegált jogi aktusok kapcsán. Itt négy országról beszélünk, Róni, Uganda, Tanzánia és Kenya. Kenya pedig nem tartozik ide. Mindegyik ország WTO tag, és a az idei október 1 egyezmény nem ratifikálásának különösen negatív kihatásai lehetnek elsősorban Kenyára, amit már korábban is említettünk. Ezt most röviden foglaltam össze, és ez valóban egy probléma, és a koordinátorokkal is meg kell ezt vitatnunk, hogy ez pontosan mit jelent. Ugye öt delegált jogi aktusról beszélünk, amelyet törölnénk, egy pedig maradna. Vagyis Kenyának problémái keletkeznek, majd a piaci hozzáférés rendelet kapcsán, a többi észi ország kapcsán ez nem probléma, ők a, a kvóta és vámmentes rendszerre számíthatnak. Akkor most a kereskedelmi viszonyokra térnék rá, az Európai Unió és az ESZ kereskedelmi kapcsolataira. Ez egy folyamatosan növekvő, erősödő kapcsolat. Fontos, érezhető arányban növekszik ez például. 2014-15-ben 14,4%-os növekedési rátát láttunk az Európai Unió ból az import 13,3 volt, visszafelé pedig 14,4, és 2016-ban pedig azt láttuk, hogy 4,1 milliárd eurónyit exportált az Európai Unió erre a, ebbe a térségbe, és az import volumen 2,6 milliárd euróról beszélhetünk a régióból már mostanra, ami azt jelenti, hogy a teljes kereskedelmi volumen 4,2% az egész Európai Uniós exportnak, és az import számára is jelentős, vagyis ez az Európai Unió arányaiban lehet, hogy nem olyan jelentős, de az de afrikai részről nagyon fontos szám. Az afrikai félről elmondható, hogy az Európai Unió a legfontosabb kereskedelmi partnerük, a, az összes ISI importnak csak 3%-a az Európai Unió szempontjából a nyugat-afrikai volumen, és hogyha megnézzük a Brexit kihatásait, megnéztük tehát a Brexit kihatásait, az Egyesült Királyság és az ESI export viszonylatát megnéztük az Egyesült Királyság kilépése, azt látjuk, hogy komoly kihatással lesz szintén a post-Brexit időszakban, a 28 tagállamra 27-re csökkenő EU-ban. Vagyis például a második legfontosabb kenyai exportcikk az ehető zöldségek szektora, itt 57,8%-ról beszélünk a teljes 171,2 milliárdos összegből az Egyesült Királyság ennyiben részesült a kenyai exportban, vagyis ez egy nagyon komoly szám. Az EPA lezárásáról már ejtettünk szót a bevezető megjegyzéseinkben. 2011. október 16-án zárult le az EPA folyamat, és ezen dátum óta a 2014. október 1-i határidőt nem tartották be, de 2015-ben újra indultak a folyamatok, például a friss vágott virág egy nagyon fontos exportcikk, itt sikerült olvasolnunk a problémákat. 2015. szeptemberében lezárult a jogi folyamat, és a tanács június 20-án, 2016. június 20-án ra tervezte az aláírást, ez elhalasztódott júliusra, de nem történt meg akkor sem, mivel az afrikai partnerek más megközelítést hangoztattak, és néhány érzékeny kérdésben nem sikerült megállapodni. Szeretném még egyszer megemlíteni a burundi problémát is, mivel ez is hozzátartozik a helyzet komplexitásához, és hogy megértsük, hogy hol állunk. Politikai instabil országról van szó. A 96-os cikk ket bevezettük, beélesítettük, ami azt jelenti, ez mit jelent ez? A tekintetben az Európai Unió politikailag mennyire kész. Ez azt jelenti, hogy itt felfüggesztjük ezt az országot, vagyis itt egy politikai kérdésről van szó. És az természetesen, ezt bemutatom a jelentés tervezetben is, amelyet a mai eszmecserét követően fogok benyújtani önöknek. Ami az EPA lényegét illeti, a re, regiók, régiók közötti EPA kérdése, és szeretném kihangsúlyozni, hogy itt régiókról van szó. Itt valamennyi érintett ország ebbe belevonódik, áruk és regionális együttműködésről van szó, árucserél és regionális együttműködésről és kihangsúlyozzuk azt, hogy ez egy aszimmetrikus folyamat. Az Európai Unió azt kínálja fel, hogy valamennyi szép terméknek közvetlen hozzáférést adunk, ők pedig 82,6%-át az importjaiknak liberalizálják, bizonyos mezőgazdasági termékek kivételével ide tartoznak a borok, a a textilek, a különböző alkohol termékek és egyéb termékek. A regionális preferenciákról beszélünk más afrikai országok kapcsán is, de arra ösztönözzük az EC-t, hogy kiterjessze a kereskedelmi tevékenységét, illetve az Európai Unióval is erősítse azt, ami a feltételes rugalmasságot illeti az export rendszerben. Itt bizonyos biztonsági intézkedéseket vezetünk be. Vagyis az export területén is egy egyoldalú safeguard rendszerről van szó, ami az ESZ-t ESZ védi, és itt arról van szó, hogy az Európai Unió mezőgazdasági export támogatásokkal nem ér még piaci válság időszakában sem, és ezzel hozzá szeretnénk járulni a fenntartható, a folyamat fenntarthatóságához. Van e ebben az anyagban még egy regionális együttműködéssel kapcsolatos kiterjesztett fejezet is. Itt körülbelül 24 millió euróról beszélünk, de új Európai Uniós finanszírozás mellett nem kötelezzük el magunkat. Nem szeretném hosszasan nyújtani ezt a listát, de egy dolgot szeretném ki, szeretnék kihangsúlyozni, a meghallgatáson is elhangzott ez, a fenntartható fejlődés és a kereskedelem fejlesztés kapcsolatosan az EPA-ban nincs külön fejezet. Ezt szerintem máshogy is csinálhattuk volna, de a különböző a lezárás utáni öt éves időszakban tárgyalandó témák között ez majd megtalálható lesz. Az emberi jogok, a demokrácia és az, a jogállamiság kérdése alapvetően fontos elemek, de van egy nagyon gyenge gyakorlati alkalmazási mechanizmus, ezért erről is beszélnünk kell az EPA lényegi kérdései kapcsán. Természetesen tudjuk az, hogy ezzel kapcsolatban a tárgyalások folyamatban vannak, és ezt figyelemmel kísérjük. Az afrikaiakkal beszélünk arról, hogy, az, hogy mi a célja és az irány ennek az új egyezménynek, és van egy hasonló tárgyalási folyamatunk az Európai Unión belül a civil társadalom képviselőivel is az EPA sorsa kapcsán, az e apák sorsa kapcsán, illetve öt évente lesz egy felülvizsgálat, és ezt még szeretném elmondani, de nem a közös monitoring rendszer alatt. Itt szenior tisztviselőkről beszélünk, akik a gyakorlati alkalmazást felülvizsgálni fogják, de sajnos nincs közös parlamenti szakbizottság sem terve véve a monitoring folyamatban. Vagyis felmerül az a kérdés is, hogy mi hogy veszünk ebben részt, a gyakorlati alkalmazási fázis hogyan fogjuk figyelemmel kísérni és az ez utáni fejleményeket, hiszen itt fel fognak merülni további aspektusok is az Európai Parlament részéről, és a következő lépések miben állnak. Eddig az egyetlen ESI dossziéval kapcsolatos ütemtervünk, ami konkrét, az a mai eszmecserénk. Mivel folyamatosan függőben van minden, várunk az aláírásokra, vagyis mi európai parlamentként nem igazán tudunk ennél tovább menni. Új feleményekre is új feleményeket kell kívánnunk, mielőtt az ütemterv további elemeit rögzítenénk. És érdekes lenne a bizottság véleményét is meghallgatni, hogy ők mit terveznek, hiszen ez nagyon fontos perspektíva, és nagyon örülök annak, hogy ma erre az összetett eszmecserére sor kerül. Fontos tudni, hogy tájékozó, fontos tájékozódnunk arról, hogy mi történik az öt aláíró tagállamban, az öt ESZ tag, aláíró tagállamban, illetve fontos, hogy mi történik a parlamentben is, az Európai Unión belül is. És ez fontos az, hogy még ne írjunk egy végleges jelentést. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen Herbert Scholznak az előadónak, és természetesen most nagy örömmel, nagy megtiszteltetéssel jelenthetem be, hogy itt van közöttünk Kenya gazdaság és kereskedelmi minisztere és Adam Monet úr. Talán ő majd megvilágítja magát a folyamatot, és elmondja, hogy Kenya számára milyen kockázatokkal jár ez a helyzet. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselők. A kenyai kormány és a kenyai nép nevében köszönetet szeretnék mondani az EU parlamentnek, hogy lehetőséget kapunk arra, hogy uh, a, az INTA szakbizottsággal tárgyalhatunk az EPA Kenya piaci hozzáférési jogszabály 2015 per 2007-es bocsánat, 1527 per 2007-es rendeletéről. A kormány képviselője, de magánszektor képviselőjeként is eh, szeretnénk eh, beszélni arról, hogy mi történik eh, ennek a megállapodásnak a hatája a kérdés. Természetesen az EU nagykövet is itt van. Nagyon örültünk annak, hogy már korábban találkozhatunk közökkel, és beszélhetünk ezekről a kérdésről. Kenya hálát és nagyra értékest érez a 14 év plusz vámmentes kvóta rendszer miatt ez lehetőséget biztosít országunk számára, hogy fejlesztési kezdeményezések mellett, amelyet az Európai Unió fáradhatatlanul biztosít a kenyai nép számára megfelelő ösztönző, ez a legfontosabb a kenyai vállalatok, beruházások számára, azok számára, akik az EU vámmentes piacát eh, célozzák meg. Fokozatosan növekedhet az export eh, Kenyából EU, eh, az EU felé, hiszen ez a második legnagyobb piacunk, fenomenális előrelépés van, a következőkkel támasztom alá egy. 4 millióan vannak döntő többségben fiatalok és nők a vidéki térségekben, akik megélhetésüket közvetlenül vagy közvetlen olyan vállalatoknál keresik meg, amelyek az EU-ba exportálnak. Kettő. Jelentős magánszektor beruházások voltak, mintegy két milliárd euró értékben. A legtöbb vállalat kizárólag az EU piacokra exportál ezek között. Harmadsorban a tudás és technológia lehetővé tette, amit kaptunk, lehetővé tettük, hogy olyan terményeket eh, termesszünk, amely mind az ország, mind a régió számára előrelépést jelent. Óriási előrelépés azonban ez az EU fogyasztók számára, és különösen a kenyai virágok, eh, eh, kertészeti és mezőgazdasági, feldolgozott mezőgazdasági termékek fogyasztói számára, akik élvezik a kvótamentes preferenciákat az EU-ban is. A regionális integráció kapcsán Kenya és az EU kereskedelmi kapcsolatai erős regionális integrációra épülnek. Az EU ösztönözte ezt a, a származási ország szabályaival is. Kenya nagy jelentőséget tudna, tulajdonít a, az európai piaci integrációhoz, és továbbra is részt kíván venni az integráció mélyítő kezdeményezésekben, az EK, e, Vámunió, Közös Piac és Monetáris Unióhoz való kapcsolódásban az EK piacok elsődleges destinációt jelentenek a kenyai termékek számára. Jelentős import is van azonban az EK partnerekből, akik mind haladó kereskedelemfejlesztési kezdeményezésekkel kerültek hozzánk, ezért ez nagyon fontos szempont számunkra. A regionális integráció tulajdonképpen ugródeszka mind Kenya, mind az EK partnerek számára, hiszen további regionális blokkok felé nyit lehetőséget a, az európai és az afrikai térségben egyaránt. Az LKR, a, az afrikai régió, közép-afrikai régió számára, szolgáltatások, termékek számára egyaránt jelentős. Az integráció magja a mindaz, amivel eh, a regionális integrációs kötelezettségvállalásokat megfelelő szimetriával és földrajzi kiterjedéssel tudjuk eh, a különböző blokkok között eh, megvalósítani. Ez az Afrika közép-afrikai térség gazdaságát fejleszti, anélkül, hogy a regionális integrációt vegy, veszélyeztetné. Az EPÁKra kitérve, elnök úr. Ahogy önök is tudják, Kenya és más közép-afrikai országok 2007 óta igen sikeresen lezárták a tárgyalásokat 2014. októberében. Ennek eredményeképpen Kenya számára is lehetővé vált a megállapodás más közép-afrikai országok számára, hogy fejlődést ösztönözzék. Az EPA aláírásával minden közép-afrikai ország, ha aláírja a megállapodást, az jelentős előrelépés. Ez a térség miniszterek tanácsának ülésén is megtárgyalásra került. A közép-afrikai országban a partnerek megfelelő dátumot határoztak meg, addig mindenkinek alá kell írnia a megállapodást annak érdekében, hogy a kereskedelmi és, meze, mező, és gazdasági miniszterek és a regionális tanácsok is megtárgyalhassák az aláírás megelőzően. Elnök úr, önök is említették, hogy a regionális dinamikák és egyéb fejlemények miatt a régióban nem lehetett ezt a határidőt tartani. Nos, a közép-afrikai államfők csúcs találkozójára van szükség, hogy további útmutatókat adjanak az EPA jelentőségére vonatkozóan néhány tagállamnak. Kenya különleges helyzetben van. 2016. júliusa óta a közép-afrikai tagállamokkal és az EU-val a legmagasabb szinten tárgyaltunk, és azt kívántuk biztosítani, hogy a tagállamok, a partnerországok az eredeti megállapodások szerint írják alá a megállapodást. Az állam és kormányfők július óta elkötelezetten kívánták előrevinni ezt a fontos kérdést és lezárni. Szeptember elején kívánunk egy újabb rendezvényel határozott útmutatást biztosítani. Addig is a a közép-afrikai eljárások és a szerződések értelmében elmondhatom, hogy semmi nem áll útjában az országokban annak, hogy az EPÁT aláírják, a korábbiak miatt sem. Az október 10, a 14, 2014. októberi forgatókönyv szerint járunk el. Az EPAD Brüsszelben akkor indultottuk el a közép-afrikai partnerországokkal, az Európai Unióval megfelelő teret adva azoknak, akik csak későbbiekben tudnak csatlakozni. Nagyon fontos, hogy az öt tagállam kötelezettséget vállalt arra, hogy azonnal aláírja az EPÁT az EU-val. Igen, optimisták vagyunk, hogy lesznek majd más tagállamok is, amelyek csatlakoznak megfelelő időben ehhez. Mi, hol is tartunk ma? Önök is tudják, Kenya vámmentes és kvótamentes hozzáférése 2014 óta a döme alapján lehetséges, aminek feltétele, hogy az EPÁT 2016. október 1-ig alá kell írni. Kenya elfogadta a felhatalmazáson alapuló jogi aktust, amelyel a demából áttérhetünk, bár 2016. szeptemberig alá kell írni az EPÁT. Nagyon örülök annak, hogy a bizottság most elmondta azt is, hogy mi történhet 2016. októberét követően. Ha a demából kikerülne E, Kenya, akkor annak katasztrofális hatásai lennének nem csak az ország, hanem a régió gazdaságára is. Az ország el fogja veszteni a második legnagyobb exportdestinációját egyik napról a másikra, és ez igen jelentős munkanélküliséget indítaná el, amely nyilvánvalóan e, mintegy 4 millió embert érintene a beszállítói lánc mentén. Ezen kívül lehetőség e, valószínűleg több mint 200 cég kell, hogy be, bezárjon, amely mintegy 2 milliárd eurót ruházott be. E, Kenya bizonytalansági helyzete, a, különösen megerősödnek, különösen a munkanélküliség és az ifjúsági munkanélküliség terén, akik jelenleg a gazdaságokban e, e, dolgoznak, az exportáló gazdaságokban. Nos, elnök úr, azok, akiket érint majd mindez, valószínűleg csak erősíteni fogják a jelenlegi e, Európai Unió felé irányuló migrációs kihívásokat. A kenyai piacok módosulása nyilvánvalóan befolyásolja az EU-kelet-afrikai régió közti kapcsolatokat, és azt, amelyben már igen e, hosszú ideje e, jól kimunkált beszállítói láncot működtet az Európai Unióval való kereskedelmi kapcsolatok kapcsán. Kenyának biztosítani kell azt, hogy a piaci hozzáférés ne omoljon össze, és ezzel ne rántsa magával a regionális gazdaságokat sem. A közép-afrikai tagállamok remélhetőleg továbbra is az EPA értelmében élvezhetik majd a, a, az Európai Uniós piacokhoz való hozzáférést, Kenya kivételével. Annak ellenére, hogy mindent megpróbálunk tenni annak érdekében, hogy régióként írjuk alá a megállapodást. Kenya kezdem, a következő intézkedéseket kezdeményezte, azért, hogy az EU-s piaci hozzáféréseket biztosíthassa a meglévő, a jelenlegi körülmények között. Egy. Hivatalosan is írtunk az Európai Bizottságnak, jelezve, hogy azonnal alá eh, kívánjuk írni az epe-t, amint lehetséges. Elmondtuk azt is, hogy legalább az, ötből, az öt tagállamból legalább kettő hasonló kötelezettséget vállalt, hogy azonnal aláírja az EPA megállapodást. A többi pedig jelezte, hogy tervezi mindezt megtenni, a szeptember elejé tervezett csúcs találkozót követően. A tel a ratifikációs folyamatot felkívánjuk gyorsítani. Ezen kívül rendkívüli csúcs találkozót kértünk az állam és kormányfők számára szeptember elejére. Előzetesen szeptember 8-át határoztuk meg, amivel más tagállamok gyors aláírását is biztosíthatjuk. Ezért kérem az önök szakbizottságától is, elnök úr, Egyrészt az azt, hogy vegye tudomásul, hogy Európa, hogy Kenya vállalt a, a régió integrációjája iránt és az Európai Uniós kapcsolatok fenntartása iránt. Kettő pedig, hogy vegyék tudomásul, vagy fogadják el, hogy Kenya helyzete alapján a lehető legrövidebb időn belül alá kívánja írni az EPA megállapodást. A következő pont pedig az, hogy azt kérjük az önök szakbizottságától, hogy járuljanak hozzá, hogy a vámentes hozzáférés ne szakadjon meg eh, számunkra, valamint, hogy a folyamatban lévő közép-afrikai folyamatot eh, a szerződés aláírásában a erősítsék meg, és várják meg önök is a rendkívüli eh, állam és kormányfői ülés szeptember e, állam és kormányfői megbeszélést. Kenyának fontos, hogy továbbra is a lehető leghosszabb ideig az EPA ratifikációig a DEMA hatája alatt. Tudjuk, hogy ez nem optimális megoldás, de és nyilvánvalóan szeretnénk, hogy minél több közép-afrikai uniós tagország aláírja a megállapodást, mindent megteszünk ezért. Ezen kívül Kenya ratifikálni fogja a megállapodást. Kenya szeretné megtartani az EPA, EPA-n belül is a piaci hozzáférést, ugyanúgy, ahogy a DEMA alapján a bizottság határozata értelmében megtette. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönjük szépen, miniszter úr, ezt az igen világos üzenetet és a helyzet tisztázását. Most pedig megadom a szót az árnyék előadóknak. Szienfeld úr, az EPP nevében. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Köszönöm szépen, elnök úr. Mindenek előtt szeretném az elmondani, hogy egyetértek az előadó álláspontjával. Helmut Scholz-szal. Egyetértek, és köszönöm Solc úrnak ezt a bemutatót, nagyon átfogó, és tartalmilag is nagyon gazdag bemutatót hallottunk. Az egész problémát részleteiben bemutatta az időben is visszatekintve, és értem azt is, hogy az előadó még visszatartja ezt a szöveget, hiszen valóban arról van szó, hogy először is egy nagyon nehéz helyzetben vagyunk, egy átmeneti helyzetben, az afrikai országok, és egész Afrikára igaz ez, manapság nagyon-nagyon fontos régiót képeznek különböző okokból, nem csak az Európai Unió, hanem a világ számára, és nem csak gazdasági okokból. És ezt figyelembe kell vennünk a mai egyezmény kapcsán is, itt fontos társadalmi problémákról is szó van. És az utóbbi időben az egész geopolitikai helyzetet is figyelembe kell vennünk. Ezekből az okokból kifolyólag Fontos tehát az, hogy az afrikai államokat ebből a szempontból is megvizsgáljuk, és ez a szerződés nagyon fontos, és hozzájön még egy negatívum. Az előadó is említette ezt, és a miniszter úr is. A különböző megközelítés módokról van szó. Az egyes országok szerinti megközelítés módokat differenciálni kell de ez a külön, ez a differenciált megközelítésmód nem csak az államokra vonatkozik, hanem a frakciókra, a politikai pártokra is. Tehát ez egy nagyon nehéz helyzet mindannyiunk számára, mivel Kenya az egyik legfontosabb afrikai ország, különösen a kelet-afrikai térségben. Másrészt viszont Tanzániát és Burundit is említeném, ott a saját döntéshozatali folyamatokkal is nagyon komoly problémák vannak, a ratifikáció körül meg nem alakult ki az álláspontjuk ezeknek az országoknak. Meg kell tehát hoznunk az irányadó állásfoglalás, de fontos az, hogy a bizottság véleményét is megismerhessük. És hogyha ezt az iránymutató állásfoglalást ki szeretnénk alakítani, most nem szeretnék belemenni a részletekbe, de hogyha itt egy irányadó állásfoglalásról van szó, akkor a néppárt részéről ezt az egyezményt és a többi egyezményről is elmondhatom, ugyanezt nagyon fontosnak tartjuk. Konkrét eredményekkel jár ez az egyezmény minden fél számára, számunkra is, és a fejlesztendő országok számára is. Mint említettük, a jólétet, a nyugalmat és a békét fejleszthetjük az Európai Unióban és világszerte ebben a folyamatban, vagyis azon az állásponton vagyunk, hogy ennek az egyezménynek a hatába lépését a lehető leggyorsabban tető alá kell hozni, de mint említettem, ezzel kapcsolatban valóban vannak problémák, amelyeket sajnálatos módon a konkrét határidőn belül kell megoldani. És ez egy nagyon nehéz feladat. Ezért talán a bizottságot fel kellene szólítanunk arra, hogy mutassa be az álláspontját. És mondják el, hogy milyen megoldásokban gondolkodnak, mivel egyrészt mindannyian azt szeretnénk, hogy hatályba lépjen ez az egyezmény, másrészt viszont fontos az, hogy nagyon különbözőek a partnereink, például Kenya. vannak problémák, de le fogjuk ezeket győzni, és a kenyai kormányt is támogatni kell az intézkedéseikben. Másrészt Tanzánia és Burundi szintén problematikus folyamaton megy keresztül, az aláírás problematikus. Miről is van szó itt? A kizáráson alapuló rendelkezésről. Nos, hogy is mondjam, itt van egy szerencse a szerencsétlenségben. Mégpedig az, hogy ez egy olyan bizonyíték, világos bizonyíték arra, hogy itt nem csak az élet színvonalat tudjuk erősíteni ezekben az országokban, a partneri országainkban, hanem ezen rendelkezéseknek konkrétan kihatása van a polgárok mindennapi életére, az emberi jogok kérdésére. Ezt a konkrét kihatást látjuk most, és meg vagyok győződve arról, hogy a 21. században a legsikeresebb eszköz a presszionálásra, azon országok presszionálására, ahol kérdéses az emberi jogok betartása, hogy a leg, legfontosabb eszköz itt gazdasági eszköztár. A többi eszköz csak kozmetikázás lehet. Ezt szeretem volna tehát elmondani. Szerintem tehát a lehető leggyorsabban hatályba kell ezt léptetni, ezt az egyezményt, de még az Európai Bizottság álláspontjára is kíváncsiak legy vagyunk. Köszönöm szépen. SND következik. Köszönöm szépen, Bent. Szeretnék köszönetet mondani miniszter úrnak a mai beszédért, és köszönet Helmutnak is a hosszú bevezetőért, hogy ismertette a régióbeli helyzetet, és felvezette ezt az egész egyezményt. Véleményem szerint első prioritásunknak az kell, az kell, hogy legyen, hogy a kereskedelmi és a fejlesztési politikánk között koherenciát próbálunk megvalósítani, különös tekintettel az epákra. Ez különösen fontos ebben a régióban. A helyzet rendkívül összetett mindegyik érintett országban. EPA viszonylatban. Tanzánia úgy döntött, hogy a EPA leírását elhalasztják. Azt hiszem, ez is elég, dolog, elég sok dologra enged következtetni. Nos, sokan azért kampányolnak, hogy kampányoltak, hogy Nagy-Britannia bemaradjon az EU-ban, de a Brexitnek mégis lesznek következményei, mert mindannyira hatás, mindenkire hatással lesznek, ezen is el kell gondolkodni. El kell gondolni azon, hogy a szakpolitikák mitét tudnak elérni, aztán Burundira térnék át. Az emberi jogi helyzet rendkívül súlyos Burundiban. Nagyon sok visszaélés van, jogsértés. Én úgy gondolom, hogy EU-s kereskedelmi egyezményt nem is lehet e, Burundival kitárgyalni, diszkvalifálni kellett volna őket. Miután a kotonai egyezmény egyik cikke életbe lépett, az a hosszú távú EPA kilátások is háttérbe szorulnak meg kell azt vizsgálnunk, hogy milyen egyensúly valósul meg ebben az EPA-ban. Sokan beszéltek az EPA gazdasági dimenziójáról, a tarifákról. De hogyha megnézzük az emberi jogi helyzetet, és erről volt is egy meghallgatásunk, az EPÁkban van egy emberi jogi záradék, de sajnos ez nem megfelelő eszköz és nem jó a monitorozás sem. Különösen a burundi helyzet miatt világos számunkra az, hogy miért kell az emberi jogok helyzetét nagyon komolyan venni, és hogyha szeretnénk koherensen, konzekvensen felépni, akkor mindenképpen tenni kell valamit. Nincs fenntartható fejlődési fejezet az egyezményben, ez azt jelenti, hogy a bizottság saját normáját nem, éri, nem érjük el, tehát a bizottság saját magának szabta ezt meg, hogy kell lenni egy ilyen fejezetnek, és sajnos a gazdasági partnerségi megállapodásokra vonatkozóan mi is úgy gondoljuk, hogy mindig kéne egy ilyen fejezet, és ez sajnos hiányzik. A kelet-afrikai közösséggel szeretnénk javítani a kapcsolatunkat, de Valójában csak arról van szó, hogy pontosan Kenyát érinti nagyon érzékenyen, érzékenyen az, amit teszünk velük, pedig Kenya nagyon elkötelezett. Hogyha Kenya kikerült, kikerül a piaci hozzáférés rendeletből, akkor azt hiszem, az komoly vitát komoly vitákat fog majd felvetni a kelet-afrikai közösségen belül. Kérdés, hogy egyáltalán meg tudja így valósulni a régiók közötti együttműködés, nem szabad megosztónak lenni, attól félek, hogy az Európai Unió nemzetközi kapcsolatában ez egy sötét korszakot nyit majd meg, ezt el kell kerülni. Mindenképpen megoldást kell találni. Kollégáknak különböző elképzelései vannak, sok gondolat lebeg itt a házban, meghallgattuk a kényai kormány véleményét is. Az biztos, hogy mindenképpen megoldást kell találni, hogy kvótamentes és vámmentes módon juthassanak, hozzáférhessenek hozzá a kenyaiak az európai piachoz. Ezt a helyzetet kell tehát elérni. Vannak olyan országok, amelyek elhalasztották az aláírás, de szeretném, hogyha a bizottság a fennmaradó időt arra használná ki, hogy egy kicsit javítsa a magát a megállapodást, tehát javítsák a, szöny, a szöveget, egészítsék ezt ki, és gondoljuk át, hogy mit is jelent ez egyensúly szempontjából. A hiányzó fejezeteket például a fenntartható fejlődésről be kell szúrni, nagyon fontos, hogy a civil társadalmat is tudjuk figyelni. ezek nagyon fontos dolgok, hogyha igazi megállapodást szeretnénk, amely ami a fejlesztési kérdésekben konzekvens, akkor mindenképpen ezeket bele kell venni ebbe az egyezménybe. Hogyha ez nincs benne, akkor ez egy első generációs kereskedelmi megállapodás, mi, mi pedig sokkal többre számítunk. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Campbell urat valaki helyettesíti -e? Igen, Takula úr. Köszönöm, elnök úr. Igen, én vagyok a helyettes. Skáke asszonyt helyettesíteni. nagyon fontos az, hogy afrikai partnereinkkel meglegyenek a kereskedelmi megállapodásaink. Engedjék meg, hogy néhány gondolatot megosszak önökkel. Nem klasszikus szabadkereskedelmi megállapodásokra van szó, de ezek kereskedelmi megállapodások, amelyek aszimmetrikusok és progresszívek. Ezek fejlesztési megállapodások is. Abból kell kiindulnunk nekünk képviselőknek, hogy ezt a szerepet egy megállapodásnak be kell tölteni. Padhelyzet alakult ki a ratifikálásban. Meg kell találni a kiutat, ezt a helyzetet fel kell oldani, megoldást kell kitalálni Kenya esetében. Ez a megállapodás fokozatos és aszimmetrikus. Az EU teljes mértékben megnyitja a piacát a partner számára, a partner viszont csak részlegesen nyitja meg piacát, és átmeneti időszakokat is kap. Ez jó kiindulási alap, de úgy vélem, hogy bölcs dolog lenne az afrikai piacok megnyitásáról is gondolkodnunk, illetve ellenőrizni kell, hogy a jelenlegi piaci nyitottsági fog megfelele mindkét félnek, illetve a monitorozás megfelelő. Továbbá az is nagyon fontos, hogy meggyőződjünk arról, hogy mindkét gazdaság számára pozitíve a megállapodást. Nagyon fontos az is, hogy a kelet-afrikai regionális integrációt segítsük egy ilyen megállapodással. Az afrikai partnereink egy egész kontinensre kiterjedő szabad kereskedelmi térséget szeretnének kialakítani hosszú távon, és nagyon fontosnak tartom, hogy az EPA, EPA-k ezt segítsék. Gazdasági és szociális fejlesztési eszközként kell az EPA-knak működni. Éppen ezért nagyon fontos, hogy legyen egy megújulási záradék 5 év múlva, amelyek a fenntartható fejlődés állapotát ellenőrzik. Aztán úgy gondolom, hogy emberi jogi kérdésekben is sokkal többre kell törekedni. A kotonói megállapodásra való utalás ugyan szép dolog, de sajnálatosnak tartom, hogy az emberi jogokra nem történik utalás. A jelenlegi padhelyzetet tehát fel kell oldani, Nyilvánvalóan ennek hatása van Kenyára. Jó lenne, hogy a plusz időt adnánk Kenyának, de Uganda és Tanzánia esetében is meg kell várni, hogy döntsenek. Alternatív megoldásokat is figyelembe kell venni. Mi történik akkor, hogyha partnereik nem hajlandóak ezt aláírni? Addig is tenni kell valamit azért, hogy Kenya ne legyen áldozata a helyzetnek. Ez nem lenne teljes a részünkről, ha ezt megengednénk. Köszönöm, elnök. Köszönöm. Lungs asszony? Nem? Akkor Ská Keller következik. Köszönöm szépen. Sok minden elhangzott már, úgyhogy rövidre tudom fogni. Legalábbis megpróbálom. Szerintem most delegált aktusra nincs szükség esetében, ennek nem lenne értelme, de hogyha jól értem a bizottságot, akkor nem fogják ezt visszavonni. De ezt szeretném, hogyha pontosítanák. Hogyha Tanzánia több időt kér, hogy a Brexitet, hogy a Brexit következményén elgondolkodhassanak, ez érthető, mindannyiunknak jobban kéne megérteni a Brexit következményeit. Szerintem nem mondhatjuk azt, hogy ez nem jó érv. Ez nem mondhatjuk azt, hogy ez egy ürügy, szerintem ez egy igenis valós érv. Addig is, ebben a felszabadult időben nagyon sok dologról lehet gondolkodni magunknak is, illetve még a tanács is ratifikálhatja ezt a szöveget. Nem túlságosan gyors ugyanis az eljárás, Jó lenne, ha ezt kicsit fel tudnánk gyorsítani. Ami pedig Kenyát illeti, láttuk már a múltban, hogy milyen hatása van annak, amikor nem túlságosan jól működnek együtt a partnerek, ezt kéne kicsit javítani. Mária következik. Köszönöm szépen, nem fogom elismételni azt, amit ami elhangzott már a megállapodással kapcsolatban, de új generációs megállapodásra van szükség Afrika esetében, illetve az ENSZ újabb céljait is mindenképpen figyelembe kell venni, tehát a COP21 következményeként vagy után a fenntartható fejlődésre kell gondolnunk. Ezek a tárgyalások már évek óta folynak, de úgy gondolom, hogy az afrikai az afrikai országokkal való kereskedelmi kapcsolatunkat kicsit fel kéne frissíteni, tehát ezeket az új dolgokat is bele kéne ebbe integrálni, ami Kotonút illeti, ugye ezek 2020-ban, a Kotonú e, Egyezmény 2020-ban jár le, az EPA is e, ezeknek részét képezi. Az, hogy Kotonú megalapodása van-e vagy nem, annak hatása van arra, hogy milyen kontextusban érvényesülnek ezek a megállapodások. Aztán a fenntartható fejlődés, illetve a monitoring feladatainak kérdése is fölmerül, ezeknek meg kell valósulni. Aztán beszéltünk arról is, hogy Afrikával szabadkereskedelmi egyezményeket tárgyalunk ki, illetve ezeket a létező szabadkereskedelmi egyezményeket VTA biztossá kell tenni, tehát hogy a VTA feltételeknek is megfeleljenek. Azt gondolom, hogy ezen még sokat kell dolgozni, tehát VTA konformnak kell lenni ezeknek a megállapodásoknak, ne csupán a, ne csupán arra gondoljunk, hogy a partnereinknek mit kell elvégezni, főleg tudván, hogy preferenciál státuszt élveznék ezek az országok. Szerintem az nem érv, hogy mi 90%-ot szabadítunk fel a piacunkból, ők meg mondjuk csak 80-at. Ruanda vagy Burundi esetében figyeljünk oda arra, hogy a fejlesztési, vagy a fejlődési státuszuk sokkal kisebb, mint a miénk, úgyhogy védelni kell őket. Ami a politikai kérdéseket illeti, Európának nem lesz egyszerű Burundival aláírni egy egyezményt. 2016. júliusában jelent meg egy ENSZ jelentés, amely számosítja a burundi helyzetet. Egy év alatt 384 kivégzést hajtottak végre. 100 150 civil áldozatot találtak Buzsumbura környéki közös sírókban. Egy ilyen országgal aláírunk egy egyezményt? egy ilyen kormányal alá, alá lehet írni egy egyezményt Kelet-Afrikából? A kenyai miniszter is föltett egy kérdést. Létezik olyan megállapodás, amely kelet-afrikai régióból csak két vagy három országgal irandó alá. Korábban létezett egy öt országra vonatkozó megállapodás. Vajon egy vagy két országgal is el lehet érni megállapodást. Ezáltal a kenyai problémát meg lehet oldani, mert ugye vannak az országok, akik nem hajlandók ezt aláírni, Kenya meg szeretné, és azt a problémát is megoldjuk, hogy Európának nem kell akkor Burundival semmiféle megállapodást aláírni. De egy másik kérdést is föltennék az Európai Bizottságnak. Van-e B-tervük Ez egy GSP plusz lenne. GSP-ről sokszor beszélt a bizottság, de GSP pluszról sosem. Azt hiszem ez is érdekes, ez is hasznos megoldás lenne Kenya esetében. A regionális integráció logikája megmaradna, mert de, de ez nem egy szabadkereskedelmi egyezmény lenne, viszont a kenyaiak hozzáférnének az európai piachoz, anélkül, hogy cserébe bármit is adnának, illetve ez nem igazán, nem igazán van hatással a többi országra. Tehát Kenyát nem szabad cserben hagyni, nem szabad gazdasági szempontból instabil helyzetbe szorítani, taszítani. Köszönöm. Köszönöm szépen, Krisztof következik. Köszönöm szépen. Teljesen bonyolult ez a folyamat, nagyon sok réteg van benne, az EPA, az, e az k az átmeneti EPA-k, az átmeneti egyezmény, stb. stb. miatt, és egy dolgot szeretnék itt tisztázni, mivel minél többet vitatkozunk erről, annál bonyolultabb lesz ez, és már évek óta vitázunk ezen és a rendeleten is nagyon sokat vita, vitáztunk. Természetesen megvan annak az oka, hogy néhány ország ezt nem írta alá, ezeket az epákat, és nem ratifikálta őket, de nagy örömmel hallottam, hogy a kenyaiak elkötelezték magukat amellett, hogy a maguk részéről ezt aláírják és ratifikálják, és szerintem ezzel el is intéztük ezt a problémát, mivel akkor a delegált jogi aktus is megoldódik hiszen a preferenciák megmaradnak, hogyha aláírják és ratifikálják ezt. És hogyha hihetünk a füleinknek, és én hiszek, akkor én nem igazán látom ezt a problémát. Inkább valaki magyarázza már el nekem ezt. És persze megfordíthatjuk ezt, és azt mondhatjuk, hogy megkérdezhetjük azt, hogy ez mennyire újdonság. Nagy örömmel hallottam ezt a kenyai elkötelezettséget, de egy kicsit meglep az, hogy most erről vitázunk. Arról is beszélhetünk, hogy itt 5 ről van szó, vagy de most miért nem néhány hónappal ezelőtt beszéltünk erről? Miért most beszélünk erről? Néhányan azt mondják, hogy örülnek ennek a késlekedésnek, de én nem tartozom ezekhez a kollégákhoz. Nos, folyamatosan vitáztunk már az epákon, és ez egy nagyon-nagyon hosszadalmas folyamat, folyamatosan késünk már ezzel, és aztán voltak ezek az átmeneti epák is időközben, vagyis nagyon különbözőek voltak az elképzelések azzal kapcsolatban, hogy itt hogyan mozdítsuk ezt elő. És Mariana is azt mondta, hogy nézzük meg a GSP Plus-t. De a kenyaiak oldaláról, hogyha ez ebbe bele akarnának menni, és a, és a 27, 27-es egyezményt ratifikálják, hát ezt nem mi döntjük el, de először is azzal kellene ezt elkezdeni, hogy az EPA-t aláírják és ratifikálják, mert hogyha ez megtörténik, akkor már nincs probléma. Legalábbis én így látom. És aztán megmaradt továbbra is a számomra az a kérdőjel, hogy miért most és miért nem néhány hónappal ezelőtt már. De a delegált jogi nem látom ezt a problémát. Köszönöm szépen. Kaphatunk világos üzenetet, kaphatnak a kenyai vendégeink világos kijelentést arról, hogy mi lesz a helyzet akkor, hogyha Kenya ratifikálja az EPA-t. Valóban igaz az, ahogy Krisztaf is elmondta, hogy akkor megvan oldva a probléma? És ö, szabadpiaci hozzáférés kap Kenya az Európai Uniós piachoz? Ez igaz, és ezt garantálni is tudják? Ez a kérdés. És természetesen még más kollégák is több kérdést feltettek. Szandra, köszönöm szépen. Köszönöm a miniszternek, hogy eljött ide, és hogy ilyen élő, eleven prezentációt hallottunk, és ezt az elköteleződést meghallgattuk ilyen plastikusan az Európai Unió irányába. Köszönöm ezt, hiszen tovább szeretnénk erősíteni ezeket a kapcsolatokat, nem csak a kereskedelmi területen, hiszen mi is tudjuk, tisztában vagyunk azzal, hogy milyen változások tapasztalhatók az európai civil társadalom hangulatában is. Akkor először is szeretnék eloszlatni minden kétséget, hogy itt a regionális egyezményről lenne szó elsősorban. De elhangzott az is, hogy jogi szempontból az ISC e országok elköteleződtek amellett, hogy már a csúcs találkozón aláírják ezt, a kereskedelmi miniszterek találkozóján vagyis most mindenkinek lehetőségében áll az, hogy aláírhassa ezt. Tehát ezt szeretem volna tisztázni. Ez lehetséges jogi szempontból, tehát előre tudunk lépni, és ahogy korábban is említettem, a kenyai aláírással nem az EPA élesedik be, hanem egyszerűen Kenya bemarad a piacon, ez az a delegált jogi aktusnak az értelme is, amit benyújtottunk. És szeretném meg köszönni teljes szívből Scholz úrnak is a felszólalását, hiszen ez egy nagyon részletes prezentáció volt az egyezményről, ez egy nagyon komplex egyezmény, mint minden EPA komplex, és nagyon sok aspektusból ezt meg kellett értenünk, és köszönöm azt is, hogy utalt arra, hogy mennyire fontos a fenntartható fejlesztés, a nem kizárás, a kizáráson alapuló záradék, és bárhogy is nézzük ezt, ez egy olyan záradék, ami szorosan már bekapcsolja ezt a folyamatot a kutnai folyamatba, és meg vagyok győződve arról továbbra is, hogy ez egy olyan záradék, ami az Európai Uniónak megadja azt a lehetőséget, amelyre szükségünk van, hogy megnézzük az, Európa, az emberi jogok kérdését ez, ebben a régióban is. És szeretnék eloszlatni egy másik kételyt is magam kapcsán, vagy a bizottság kapcsán, hogy itt miért a GSP-ről beszélünk, és nem a GSP Plus-ról. A GSP az alaprendszer, és ezt mindenfajta kérelem nélkül megadhatjuk, de a GSP Plus kérelemhez kötött, vagyis az én szerény véleményem szerint nem ez lenne az előremutató út. És meghallgattuk a miniszter úrtól azt is, hogy egy olyan országról beszélünk, amely egy EPA kapcsolata törekszik, és nem a GSP-re és a GSP Plus-ra, vagyis nem véletlenül utaltam csak a GSP-re, és nem utaltam a GSP Plus-ra, ez szándékos volt. Ezen kívül a sorrend. Nos, ez egy nagyon liberalizált régióval kapcsolatos egyezmény. A kereskedelem 65%-a már nullán van az MFN terület szempontjából a WTO-ban, vagyis a valódi liberalizáció kb. 17%-ot érint, a kereskedelmi volumen 17%-át, vagyis ez egy nagyon belátható méret, különösen azért, mert ennek a régiónak 7-12 éves moratóriuma van, erre még később visszatérek, illetve egy 25 éves implementációs időszakról is beszélünk, vagyis 2045-ről beszélünk végső dátumról. Szerintem ez megvalósítható a 17%-os Európai, Uniós, Európai Uniót érintő volumen kapcsán. Ezen kívül van egy nagyon erőteljes fejezet a fejlesztési együttműködés témájában. Ez volt az, ahol a legélesebb viták folytak a non-exclusion clause-zal együttesen. Ez egy olyan régió, amely az infrastruktúrát is fejleszteni kívánja, ez nagyon fontos, annak érdekében, hogy ezt a tendenciát folytathassák, miszerint legyenek ők a központja Afrikának, és nem csak a szolgáltatási szektort kívánják fejleszteni. Nem volt ennél több kérdés, azt hiszem, de azt hiszem, hogy teljes mértékben egyetértek Kéton Darling képviselővel. Fontos az, hogy koherens szakpolitikánk legyen a fejlesztésben. Itt még mindig a regionális fejlesztésre fókuszálunk, de Fontos az, hogy a miniszter úr szavaira is figyeljünk, a kenyai miniszter úr szavaira. Illetve fontos, hogy azzal is foglalkozunk, azzal a kérdéssel, hogy hogyan tudjuk a zavaró tényezőket kiküszöbölni, és hogyan tudjuk ezt a folyamatot folytatni. Nos, Kenya esetében ez sikeres lehet, és abban a pillanatban az, hogy az aláírás megszületik, akkor ez az EPA már beélesedik, de ehhez mindenkire szükségünk van. Köszönöm. Thanks a lot. Nagyon szépen köszönöm. Helmut. Ha jól értettem, az volt a kérdés, hogy ha Kenya aláírja, ha ratifikálja, abban a formában, ahogy én tehát ha, a, ha azt teszik, amit mondanak, és azt mondják, amit tesznek, akkor nincs probléma. Igen, a demá alatt maradnak abban az esetben. Daniel? Azért ezt tisztázzuk, mert délelőtt már beszéltünk arról, tehát Kenyával kapcsolatban felmerült problémákat, amiknek ma hangot adtak a kollégák, rendezhetők ezek a, a felhatalmazáson alapuló jogi aktussal? Igen, pontosan ez a célja, ezt a felhatalmazáson alapuló jogi aktust a különböző helyzetek alapján dolgoztuk, és Kenyával kapcsolatban világos, hogyha a 2014-es ipad ratifikálják, akkor a dömán belül maradhatnak. Ezt hangsúlyozom, a dömán belül mert ez például a, a kotonúval vagy Gánával kapcsolatos a, a már az más. Pont. Ça veut dire que... Az azt jelenti, hogy aláírjuk és ratifikáljuk, de a négy ország nincs benne ebben, vagyis ez nem lesz a gyakorlatban alkalmazva, vagyis ez egy olyan WTO szabály, amiről mindannyian tudjuk, hogy biztosan nem fog működni. Ez, ez, ez így van, ugye? Hogyha biztosak vagyunk abban, hogy a négyek nem fogják ratifikálni, de egy ratifikálja, és akkor viszont tudjuk azt is, hogy nem fog ez hatályba lépni, hiszen ehhez ötre van szükség, öt országra, hiszen így indultunk a tárgyalásoknál. De tudjuk azt, hogy, a, hogy négyen nem fogják ezt, ratifikálni, csak egy, akkor különösen Kelet-Afrikának megmondhatjuk ezt, hogy egy, elég egy, hogy leblokkolja az egészet a piaci hozzáférés tekintetében. És ez egy nagyon érdekes, nagyon fontos ez Kenya részére, de más országok részéről is. Ha szabad, akkor hadd térjek vissza erre a hat országra. Hát abszolút nem helyén való, hogy Közép-Afrikáról beszélünk, hiszen a két ország két átmeneti ipával eh, működött, kenyára ez nem vonatkozik, tehát abszolút nem helyén való az összehasonlítás. Másodszorban azt is hadd mondjam el, hogy a VTO kompatibilitás helyzete nem újdonság, hanem erről már beszéltünk többször is és önök is segítettek abban, hogy ezt a programot tovább vigyük, és legyen ez a fajta VTO-kompatibilis kapcsolat Afrikával. Úgyhogy most igazából nagyon jó alapjaink vannak, hiszen végre alapvetően azt értjük el, hogy érjük el, hogy csak ezt ország marad a már alatt, az összes többi a VTO kompatibilis eszközzel dolgozhat. A szábek például EPA lesz, ami kompatibilis. Tanzánia, talán most még végig kell, hogy gondolja, de el fog jönni majd a pillanat, amikor ratifikálja, és akkor ott is lesz teljesen kompatibilis EPA. Az, a szedekkel kapcsolatban azt kell elmondjuk, hogy meg lesz a ratifikáció. Minden, minden ország ratifikálja, akkor az EPA lesz. Kelet-Afrikában is EPA lesz. Egy technikai részlet, elnök úr. Az EPA-k nagyon hosszú végrehajtási, megvalósítási rendel működnek, hogyha Gána vagy más országok is úgy döntenek, hogy csatlakoznak, az nem zavarja a régióban a végrehajtást, mert ez egy olyan tíz évre nyúlhat el. Én úgy gondolom, hogy tíz év pedig biztos, hogy lesz Nyugat-Afrikával is regionális megállapodásunk. De ahogy mondtam, az ebben egy folyamatos dolog, dinamikus. Úgyhogy vegyük azt figyelembe, hogy különböző helyzetek, választási lehetőségek vannak, és ne gondoljuk mindig azt, hogy az EMPA egy kvázi raster. Nem, az országot, országokat külön kezeljük, tiszteletben tartjuk a, a választásokat, véleményüket, és igazából saját intézményeiktől kell, hogy felhatalmazást kapjanak, hogyha ők a legmagasabb szinten hozzák meg a döntést, olyat, amit aláírhatnak, akkor azt szabadon aláírhatja Kenya. Nem kell tőlünk felhatalmazást kérni, hanem nekik maguknak kell, magukban kell megállapodni. Az bár csak elkerülhetnénk az összehasonlításokat. Ugye a címke az az, hogy EPA, de ami mögötte van a helyzet, helyzetként, ami mögötte van, az mind-mind eltér egymástól. Miniszter úr, konkrét dátumot tud-e mondani, mikor lesz a ratifikálás és a, az aláírás. Szeptemberről beszélt, de talán ezzel kapcsolatban tud-e további részletet mondani, hogy mikor. Nos, elnök úr, köszönöm először is. Valóban az alá, azt szeretnénk, hogyha holnap reggel alá tudnánk írni a megállapodást. Ez a terv, nem akarok visszamenni Kenyába a megállapodás aláírása nélkül, ami viszont magát a ratifikálást illeti, tegnap, hatá, tegnap tudtuk meg, hogy a parlament szünetet rendele holnapra. És csak október másodikán folytatják az ülés periódust, ami megint csak érdekes dátumként. De hát ezt figyelembe kell vennünk. nem akarjuk egy nappal sem, elve, egy napra sem elveszíteni ezt a piaci hozzáférési lehetőséget, hiszen nagyon sok mindenkinek már rendelései vannak, a vállalkozások tulajdonképpen fennakadásokat tapasztalhatnak. Úgyhogy természetesen a parlamentnek nekünk is mindezt fel kell vezetni, rá kell beszélni őket, de a, a kenyai kormány eredetsége megvan. Határozottan szeretnénk fenntartani és elérni a célt. Köszönöm szépen, miniszter úr Helmut, megadom a szót újból. Hadd köszönje meg miniszter úr és minden kollégának, aki hozzá szólt ehhez az igen izgalmas és sok új információt tartó vitához. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusra, ha meg lesz a megállap, az aláírás, semmi szükség nincsen, akkor ez az első dolog, amit én leszűrtem. A második dolog pedig, hogy az különböző alkotmányok, különböző összetételek, a különböző elemek, ez a vitában is látszott, az EPA-val kapcsolatban mind megjelenek, és ezeket figyelembe kell vegyük végül, pedig azt kell lássuk, hogy mi a helyzet a többi országban, ahogy Galina is mondta, a régió-régió közti megközelítés az EU-Afrika stratégiájának a magja hangsúlyozzuk ezekkel az országokkal az együttműködést, és ez kell, hogy legyen az iránymutató számunkra is akkor, amikor az Európai Parlament állásfoglalását dolgozzuk ki a megállapodás ratifikációjáról. És ez vezet el a harmadik megjegyzésemhez természetesen a többi négy országgal való kapcsolatokat is erősíteni kell, tudván, hogy hol. Meg kell értsük, hogy hol tartanak ők. az Európai Unióval kapcsolatos, jövőben megvalósítandó együttműködés kereskedelem felé. Nyilvánvalóan fenntartható fejlődésre van szükség ezekben az országokban, már csak az ottani gazdasági, társadalmi fejlődési szükségletek miatt is. Nos, ez egy olyan kérdés, ami nyilvánvalóan meghatározza az időbeniséget is az idővonalat. Köszönöm. Én is köszönöm, ezzel pedig a végére értünk a, a 11-es napi rendi pontnak, térjünk át a következőre, ami a 12-es napi rendi pont. Hasonló, ez is az e a Gána közötti EPA, azaz gazdasági partnerségi megállapodás. Rövid idő maradt, de megadom a szót Fielner úrnak. Köszönöm szépen, Igyekszem rövid lenni, hiszen annyit beszéltünk már az epákról. 2008-ban zártultak le a tárgyalások, Gána aláírta, ratifikálta a megállapodást Gánára a regionális EPA. Kiterjedt tehát, és reméljük, hogy ez hogy ezt majd az összes többi partner is az október 1 határidőig alá tudja írni de ez egy olyan opció, amit szerettünk volna, amit reméltünk. Nem, bocsánat, javít az előadó, nem ezt szerettük volna. Azt szerettük volna, hogy csak Gána az időszakos EPA-t átmeneti megoldásként írja alá, hiszen ez nem annyira, az, az átmeneti EPA nem annyira jó a regionális együttműködés és a többi szempontjából, de a Gána időszakos megállapodás tulajdonképpen teljes vámmentes EU-s hozzáférét biztosít az ország számára, és ez a legfontosabb fokozatosan liberalizálják a vámtételeket 15 év folytán, de a cél az az, hogy ne az átmeneti megállapodás keretében, hanem a regi- ha majd a regionális megállapodás hatályba lépésével kerüljön ez megoldásra. De, mint mondtam, ahogy Sanders is mondta, egy olyasmi, amivel a különböző országoknak a mm, szoverenitását figyelem mm, tiszteletben kell tartani. Ez az első dolog. És éppen ezért először az átmeneti gazdasági megállapodáshoz kell tartsuk magunkat. Október 1 lesz a ratifikációs és aláírási határidő minden fél számára. Így van, köszönöm szépen, Jude. Köszönöm szépen. Tulajdonképpen a mai vitát követően igen nehéz nem arra mondani, hogy Gána esetében kifizetődött az, hogy ösztökéltük őket. Gána és az elefántcsontpart már e, szóba került ma, nyilvánvalóan megfelelően reagáltak, és arra, hogy elveszítik a piaci hozzáférést, hogyha nem írják alá. Ugye nem szabad elfelejtenünk, hogy egészen más gazdasági körülmények között tíz éve indult el ez a tárgyalás. A kelet-afrikai közösség és Kenyával kapcsolatos vitánál azt is láttuk, hogy a piaci hozzáférés szabálya alá tartozó országokat igazából egészen másféleképpen kezeljük a piaci hozzáférési preferenciák kapcsán. hiszen nem minden fél írta alá ezeket a megállapodásokat. Úgyhogy éppen ezért én úgy gondolom, hogy ez tisztességtelen, különösen, hogyha az átmeneti megállapodásokat nézzük, ha azt megnézzük, hogy ez mennyire túlhaladott, mennyire kiegyensúlyozatlan, és mennyire nem tükrözi a mai körülményeket. Az átmeneti epát nézve ez teljesen értékben eltér a 2014-es végte, végleges epától. Éppen ezért eh, látnunk kell, hogy végre, mi mag, végre azt, hogy mi magunk eh, gerjesztjük a különbségeket ebben a térségben. A, az elsődleges stratégiában a fő stratégia az volt, hogy eh, a WTO kompatibilitást próbáljuk meg elérni. Megfelelő szempont természetesen, hogy nincsen eh, működőképes eh, kapcsolódó záradékok, egyszer említi az átmeneti megállapodás a társadalmi érdekeket. A bizottság persze azzal érvel, hogy az átmeneti megállapodás majd fölváltja a a ratifikációt követően az ECO megállapodás, de hát ezt az optimizmust a politikában nem igazán osztom, de, eh, illetve osztom az optimizmust, de azért legyünk eh, reális az, az ECO ezt nem, nem biztos, hogy a köve, közeljövőben ratifikálni fogják. Nigériában láttuk eh, mi miatt, más országokban sem elsődleges prioritás, a bizottság ezt is elmondta. Nigériában egészen más prioritások vannak például most is. A nigériai kormányjal úgy tűnik, hogy nem tudjuk ugyanazt elérni, mint a régió más kormányainál, Gánában, Egyesült Állam, az, az gondolok. Ahogy a kollégák mondták, arra kell figyelnünk, hogy mit mond a régió, mit mondanak a régiós vezetők, és ezért olyan fontos, hogy a miniszter úr itt van. E, a gánai miniszter is e, e, világosát tette, hogy az átmeneti EPA aláírásának egyik fő oka az volt, hogy a mm, több millió eurós vámtételek megfizetésétől megszabaduljanak. Nyilvánvalóan egy olyan helyzet szükséges, amely mindenki számára előnyt jelent, de azt is látni kell, hogy végre, ahogy mondtam, ez az ösztökélés eredményre vezetett és piaci hozzáférés biztosított. Az utolsó dolog pedig azt hiszem, a döntő kérdés itt az, hogy ez az átmeneti megállapodásokat aláírták és ez alapvetően alása a fejlesztés és regionális integráció politika koherenciáját a szomszédos afrikai országok gazdasági kapcsolatait kell figyelembe venni. Ha megnézzük Kelet-Afrikát, akkor az lát, ott is látszik, hogy ez mennyire fontos szempont volt. Az ECOWAS régióban pedig nagyon sok mindent kell még tenni, pedig mi most nem, nem teszünk más, mint hogy korlátokat emelünk a szomszédos országok közé, ez pedig pont ellentmond a bizottság és a parlament korábban jóváhagyott céljainak, ami a gazdasági partnerségi megállapodásokban próbáltunk követni. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, én is rövidre próbálom fogni, elnök úr. Az ECR a, közt, a időszakos megállapodást támogatja, de ahogy a néppárt is elmondta, mi is szeretnénk regionális megállapodást elérni, jó lenne erre törekedni. Aztán lennének még további kérdéseim. A nigériai helyzettel kapcsolatban talán a bizottságnak van erről plusz információja. Nigéria esetében miért nem lehetett aláírni a, a megállapodást? Az új kormány erre nem volt hajlandó, vagy nem tudta ezt megtenni? Vagy mit, milyen hatása van ennek a nyugat-afrikai egyezményre? Azt továbbra sem lehet aláírni? Hogyan lehet ezt a problémát megoldani? Mit tesz ezért a bizottság? Szerintem ez a legfontosabb kérdés, mit tesz ezért a bizottság? Gánáról és Elefántcsontpartról is szó van, mit le, mi lesz az időszakos megállapodások sorsa ezek után. Helmut következi. Nincs itt az ennyi jelentéstevőnk. Nem pontosan értem, hogy Gánának miért kell aláírni ezt az időközi megállapodást, hiszen ez teljesen eltér vámtarifális szempontból az EPA-tól. Vagyis tehát a regionális úti terv nem ugyanaz, mint amiben 2007-ben megegyeztünk. A ratifikáció, tehát az, hogyha az időszakos epát aláírjuk, vagy ratifikálják, akkor az mindenképpen rosszat tesz a regionális kontextusnak vajon a Gánát miért nem lehet, és elefántcsontpartot miért nem lehet benne tartani a, a piaci hozzáférés rendeletben? Elefántcsontpart esetében frontloadingot alkalmaztunk, Gána esetében pedig backloadingon, tehát máshogy ütemeztük a kifizetéseket. Hogy is mondjam ezt? elég nagy a cezúra a regionális együttműködésben. És ez egy politikai döntés. Hogyha megnézzük az ECOWAS országok valóságát, nézzük mondjuk Málit, mi ott a helyzet? Ott is nyomást gyakorlunk, és a nyomásgyakorlásunk ösztönzi az ország gazdaságát? az ottani polgároknak nagyon komoly, nagyon nehéz társadalmi körülmények és gazdasági körülmények között kell élni, és mások kihasználják ezt a helyzetet. Egyrészt egyrészt a francia atomipart védjük, meg Iránban is van atomipar, másrészt viszont beleszólunk belügyekbe, társadalmi, gazdasági, belügyi kérdésekbe, amivel az adott országnak maga kéne meg, megbirkóznia. Köszönöm. Szandra következik. Köszönöm. Először is hadd mondjak még egyszer köszönetet Solc úrnak, nagyon szakmai jellegű a kérdés, mondta, hogy különböző tarifák vannak. Nem, valójában nem. Gyakorlatilag ugyanarról van szó. Icipici változások vannak az A kategóriában, ha már szakmai kérdésekről van szó, ez is azért le van egyszerűsítve, tehát az A kategóriában megegyezik a tarifa az ECOVAS EPA-val. Az időzítés kicsit más, lényegében ugyanarról van szó, a nomenklatúra más, van egy 2007-es nomenklatúra, amit frissíteni kell, Gána esetében Hanna Tete miniszterrel a tárgyalások is sokszor erre, ebben csúcsosodtak, hogy ezeket, ezt a nomenklatúrát megváltoztassuk. Aztán figyelembe kell venni azt is, hogy Gána gazdasága diversifikált, hozadott értéket termelnek, Gána exportra is termel, és de preferenciát kell alkalmazni, hogyha, hogyha versenyképesek akarnak maradni. Ez jó. Európa a legnagyobb importőre a hozadott értéket jelentő afrikai áruknak. Nigéria viszont olajexportőr, nem, nem lehet válogatni, hogy kit preferálunk, nem, minden egyes ország szabadon választ, minden egyes partnerünk szabadon választ. Vannak olyan országok, ahol a diversifikáció nagyon korlátozott, de számukra nem sürgető, hogy aláírjanak egy preferenciális kereskedelmi megállapodást. Nigériában egyébként közvita folyik erről. Más prioritásaik is vannak, a, ka- a kormány elősegíti ezt a közvitát, a kereskedelmi miniszter ezt rendszeresen megteszi. Mi ebben, mint EU próbálunk segíteni. Az üléseinken az üléseiket megpróbáljuk segíteni. Igen részt veszünk ebben a folyamatban. Örülünk annak, hogy ez a folyamat elindult, hogy a nigériaiak gondolnak a jövőre. Ők is megértették azt, hogy egy árura hogy egy árutól függeni, aminek ráadásul a világpiaci ára folytonosan változik, ez nem életbiztosítás. Gánának kicsit más a helyzete. Gána már 2007 óta vár, sőt, 2006 óta, mert 2006-ban értették meg, hogy még nem lesz regionális megállapodás, utána viszont nem írták alá az epát, ez egy eh, nagyon különleges lépés volt a részükről, de szeretnék, hogyha beruházai, beruházóik nem lennének fenyegetett helyzetben, hogy ez a rezsimük megváltozik. De, elnök úr, a célunk az, hogy a regionális megállapodást aláírják, aláírjuk, ezt mondta az jelentéstevő is, ez a cél, és a származási szabályok, szabályokról szóló megállapodás például sokkal jobb. A helyzet szerintem fokozatosan fog változni. Az EPA megvalósítása, egy megvalósulása, tudván, hogy a tarifák körülbelül azonosak, nem fognak károsan hatni a régióra. Azt hiszem, sikerült megnyugtatni őket, legalábbis remélem, de Gána olyan eszközt választott, amit már 2007-ben, ami mellett már 2007-ben kiállt, mert várja a régiót. Remélem, és vannak rá komoly esélyek, hogy ez megváltozik. 2007-ben még nem volt közös külső tarifa, E, az ecovas ban ma már van, így az epát sokkal könnyebben alá tudják írni. A múltban nem így, nem így volt, lehet, hogy szóban ezt a benyomást próbálták kelteni, de valójában nem volt ilyen. Ma viszont megvan ez a külső tarifa, közös tarifa, és reméljük Nigéria is csatlakozik majd az EPA fejlődéséhez. Köszönöm. Köszönöm, Fjellner úr. And... Köszönöm szépen. Szeretném az elején előre bocsátani, hogy egyetértek azzal, hogy mik a hibái az átmeneti EPA-nak, de hát az egész rendszerben benne rejlő hiba ez, és könnyen mondhatjuk azt, hogy mi a hiba és a hiány, de hát ez mind így van már a szerződésben. Az átmeneti EPA-t egy biztonsági hálóként hoztuk, résztre, hoztuk létre, és a tárgyalások során is ez így jelent meg a partnereinkkel. És értem azt, hogy Gána ebbe az irányba szeretne elmozdulni, és ezt a biztonsági hálót szeretnék kihasználni, de most már az egész a lezárás fázisában van, és ez visszavisz minket arra, amiről reggel beszéltünk, hogy amikor a fenyegető tényezőkről beszélünk, és a presszionálásról. Hát ezt azért ezzel egyetértek, mivel azt mondtuk, hogy a, ezt a márt ezt le kell zárni. Hogy ezt a, ö, vagyis Márt le kell zárni, és az a kérdés, hogy pragmatikusan ezt hogyan oldjuk meg, és hogyan segítünk az egyes országoknak. Ezt már megbeszéltük Kenyával is a múltban, és remélem, hogy ha többen erre azt mondják, hogy ez vegzálás, és ez egy rossz dolog, azért mégiscsak támogatni fogják ezt, mivel ez a biztonsági háló, ezt ilyen forgatókönyvekre hoztuk létre, és Gána ezt ki is akarja használni, és nem tudom, hogy milyen oka lenne annak, hogy ezt támogassuk azon az alapon, amiben már megállapodtunk. Nem tudom, hogy miért kellene ezt megakadályozni. Köszönöm. Köszönöm. Természetesen ezt folytatni fogjuk, ezt, ennek a témának a megtárgyalását, amikor megkapjuk a tanácstól a felhatalmazást, vagy a kérelmet erre. Most lezárom az INTA nyilvános tanácskozását. Két perc múlva elkezdjük a koordinátori ülést.